Chers collègues. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, belevágunk a közepébe. A napi rend a tízes pontot tartalmazza, az ügynökségek mentesítése. Az előadó ezúttal Mónika Luisa Makovai kollégánk, és meg is adom neki rögtön a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék mindennek előtt az elnökünknek, az új elnökünknek. Nagyon gyorsan fogom elmondani, illetve nem fogom elnyújtani, mert egy óránk van összesen, hogy meghallgassunk mindenkit. Luis Galea az Európai Számveszék képviseletében lesz jelen, ő foglalkozik az ügynökségekkel. Patrick Godú a az Európai Repülési Biztonsági Ügynökség képviseletében, illetőleg az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség képviseletében van jelen. A kokobű természetesen némi információt kap majd ezekről a kérdésekről a decentralizált ügynökségek részéről. Két plusz ügynökség is van az Európol és a az, gender, az Európai Gender Intézet, ami még hozzátartozik ehhez a területhez. Mindenek előtt az, e, az első vita a szakbizottságban február 29-én lesz a módosítók beterjesztésének határideje, március 5-e. Úgy általában problémáink voltak a közbeszerzés területén, a transferek, az átcsoportosítások területén és eh, meglepő módon a számvevőszék eh, nem említ problémákat átutalások területén, és eh, szóka, szoba került még a könyvelés, mint terület. Természetesen tájékoztatni szeretem a kollégákat arról is, hogy egy follow-upra kerül sor azon kérdői kapcsán, amit elküldtünk december elején a számvőszéknek. Kaptunk válaszokat, de el kell, hogy mondjam, hogy nem eléggé tájékoztató jellegűek ezek, és konkrét kérdésekre nem kaptunk olyan konkrét válaszokat, mint vártok volna. Talán találunk valamilyen megoldást eh, arra, hogy ezeket az információkat megkapjuk a számvevőszéktől. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy eh, a benchmarking jelentés eh, juttassák el. Nekünk az elnöktől hallottuk, hogy készített ilyet a számvevőszék, a tervezetben már megvolt. A tervezetet is elfogadnánk, ahogyan jelenlegi formájában fennáll. És most hallgassunk meg néhány dolgot az ügynökségekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt Makovai kolléganő. Az Európai repülésbiztonsági ügynökség, illetve a tenger a hajózási biztonsági ügynökség képviselői vannak jelen. Patrick Godú az első, aki szót kap most tőlem. Godor, parancsoljunk! Köszönöm szépen. Igen, Igen tisztelt előadóasszony, hölgyem és uraim. Örülök, hogy a repülésbiztonsági ügynökség is lehetőséget kap, hogy hozzászóljon. Rendkívül fontos témáról van szó. Mi valamennyien felelünk, ugyebár a repülőkért, amelyeket önök vesznek igénybe. Röviden bemutatkoznék ügynökségként, úgy értem. Kölnben van a székhelyünk, a központunk, több mint 600 munkatársal dolgozunk. Nagy számban a repüléssel foglalkozó szakértők, egykori pilóták, pilóták is dolgoznak, mérnökök dolgoznak a körünkben, és valamennyi olyan területről származó szakemberek vannak nálunk, akik valamilyen módon a légi közlekedéssel összefüggenek. Most, hogy felelősséget kaptunk ebben a kérdésben. Most már mi rendelkezünk hatáskörrel minden olyan területen, amely a légi közlekedést érinti. Ide tartoznak tehát a repülőgépek maguk, vagy a repterek és egyebek. Természetesen mindennapi feladataink vannak a biztonság megteremtése, fenntartása érdekében. Egy példát is mondanék erre nyilván nem régiben született meg ez a példa. Egyébként nyilván hallottak arról, hogy pénteken kiadtunk egy megbízást egy A380-as repülőgéppel kapcsolatban, nem egyel, hanem a sorozattal kapcsolatban, mert problémák merültek fel a szárnyakban, ezeket kell átdolgozni. Ez az ügynökség az egyetlen Európában, amely repülőkre tanúsítványokat állít ki. Ezt a feladatot egyébként tagállamoktól vettük át. Egyébként mi dolgozzuk át az előírásokat is ezen a területen, és utána javaslatokat teszünk az Európai Bizottságnak, hogy átdolgozzák ezeket. A bizottság nevében az európai szabályok betartatásán is őrködünk a tagállamokban, és végül de nem utolsó sorban, két éve mi felelünk az európai légibiztonsági terv, repülésbiztonsági terv létrehozásáért. Ennek célja, hogy a legfontosabb kockázatokat csökkentsük, amelyek megfigyelhetők az Európai Unióban a légiközlekedés területén. A rövid bevezetőm elején szeretném vagy végén szeretném elmondani, hogy folyamatosan igyekszünk javítani a munkánkat. Egyébként az ISO 9001 per 208-at is megkaptuk két évvel ezelőtt. Ez az összes tevékenységünkre kiterjed egyébként. Úgy tudom, hogy mi vagyunk az egyetlen ügynökség, amely már rendelkezik az ISO 9001-essel valamennyi tevékenységi területre nézve. A belső revíziónk és megkapta az IFESZI tanúsítványt, amely nagy eredmény. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy elmondta a véleményét és beszámolt a munkájakról. Manuela Tomassini következik most az EMSA képviseletében az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség vezetője. Köszönöm szépen, elnök úr. Előadó asszony, tisztelt képviselők, egyéb EU intézményekből érkező kollégák, elnézést kérek, hogy a Lederbál úr nincs jelen, aki a ügyvezető igazgatónk, nagyon fontos egyéb elkötelezettsége van. Ugye a Costa Concorde kérdése mindenki számára ismert Olaszországban, ez nekünk nyilvánvalóan, hogy nagyon sok munkát ad, és a ügyvezető igazgatónak jelen kell lennie. Köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai napra ide az Európai Parlament mindig is nagy érdeklődést mutatott és bizalmat mutatott az EMSZ-val kapcsolatban. Éppen ezért örülök, hogy eljöhettem ide és a 2011-es tevékenységükről röviden beszámolhatok. Valamennyien tudják, hogy az emsz 2002-ben hozták létre, az Erika balesete után az eredmény, illetve a cél az, hogy a biztonságot a tengerészeti közle, tengeri közlekedésben megteremtsük itt az EU-n belül, mégis EU szinten, két nagy területen dolgozunk, az alapító rendelet alapján. Először is monitorozzuk az EU jog végrehajtását a megfelelő területen, a tengerészeti környezet védelmében és a biztonság megteremtésében. A másik terület pedig EU e szintű kapacitások kialakításán dolgozik, e, megfelelő hajó e, biztonsági előírásokat alkalmazunk például az rakományokra is, és így szeretnénk biztosítani, hogy megfelelő színvonalú hajók utazzanak az egész világon az EU zászlók alatt, és egy megfelelő ellenőrzési rezsimet is kialakítunk. Ehhez jön még hozzá, hogy megfelelő reagálási képességet alakítsunk ki, amennyiben valamilyen probléma merül fel, és ezt megfelelően műholdas rendszert is kialakítottunk a hajók azonosítására, és ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy az EU a szennyezést is figyelemet tudja kísérni, amely a hajókról érkezik a tengerekbe. És évek során egy új feladatot is kapott a, az ügynökség, amelyet még nem zártunk le teljesen, a parlament és a tanács közösen határozza meg a feladatokat, a fő feladat, a fő kihívás az, hiszen nagyon, ahogy a környezetvédelem területen aktívak legyünk, megfelelő missziókat alakítunk ki, és a misszió és most szeretnék visszatérni röviden 2011-re. A fő célja ugye a mai meghallgatásnak éppen ez nyilván talán hallották már az EMSZ a fő feladatait, a lehető legjobb forrásfelhasználást szeretnénk biztosítani. Azt gondolom, hogy nagyon alacsony volt az üresedés, illetve a be nem töltött állások aránya. 200 főből csak egy néhány hiányzott a végén. 2010-ben 97%-ben értük el a a céljainkat, és eh, megfizet kötelezettségvállalásokat is tudunk, be tudjuk tartani. Természetesen nagyon fontosak a szennyezés megelőző és a szennyezést szemben fellépő intézkedések. Nagyon szorosan figyelemmel kísértük a a, ezt a feladatot, és figyelembe vettük természetesen a számvevőszék és a parlament ajánlásait is. 2010-ben mindösszesen öt végre nem hajtott feladatunk volt, ez óriási feladat volt. Nagyon örülök annak, hogy 2011-ben még nagyobb eredményt értünk el, tehát azt elmondhatom, hogy a trend valóban kedvező az ügynökség szempontjából nagyon nyitottak vagyunk, és örülünk annak, hogyha ajánlásokat kapunk a számvevőszéktől, és igyekszünk elérni, hogy a mentesítést megkapjuk. A hatékonyság, a minőség a legfontosabb célkitűzésünk. Röviden szeretném elmondani, hogy nagyon fontos célokat sikerült elérnünk 2010-ben. Elfogadtuk az öt éves stratégiánkat, az Európai Parlament és a számvevőszég ajánlásait megfogadva hiszen ők mondták, hogy több éves tervezési időszakot alakítsunk ki, és igyekszünk megfelelően mérni a tevékenységünk eredményeit, és ezt tartalmaz egyébként a jelentésünk is. Felülvizsgáltuk a belső folyamatainkat és eljárásainkat, és egy haték, nagy, nagyobb hatékonyságot akarunk elérni a pénzügyi folyamatainkban is. Ez sikerült is, úgy gondolom mindeddig végrehajtjuk azokat az ajánlásokat, amelyeket kaptunk a könyvelésre vonatkozóan. A, ezen a területen az igazgatóság intézkedéseket fogadott el, aztán a megfelelő mellékleteket alakítottunk ki, arra nézve, hogy milyen eljárásokat kövessünk. A munka programunk egyébként átláthatóbbá vált, és a megfelelő finanszírozást így tudjuk biztosítani a beszerzési tevékenységünkben is. Szokás szerint a az operatív tevékenységünkre koncentráltunk, és egy néhány fontos számot szeretnék elmondani, arra vonatkozóan, hogy mit is csinált az ügynökség. 88 látogatásunk volt a megfelelő tagállami ügynökségeknél 36 workshopot szerveztünk 1170 résztvevővel valamennyi tagállamból. 34 tréninget szerveztünk, 753 résztvevővel egész Európából, 14 szennyezés elleni fellépésünk volt Végül pedig nagyon örülök, hogy elmondhatom, hogy 2010 volt az első olyan év, amikor is nem, volt, nem merült fel kifogás a számövőszék részéről a tevékenység kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy helyes irányba indultunk el. Köszönöm szépen még egyszer önöknek, a számvevőszéknek és az auditor szervezetünknek, hogy segítik a tevékenységünket, és igyekszünk a teljesítményünket tovább javítani az elkövetkező időszakban. Így biztosítjuk a tisztább és a biztonságosabb tengereket. Thank you, Mrs. Thomas. Köszönöm szépen, Thomas Ini Nagyon köszönöm a tájékoztatást. Nagyon rövid idő alatt sok mindent mondott el nekünk. Miután ma délután nagyon sűrű a programunk, azt javaslom, hogy rögtön kezdjük el az eszmecserét. Hogyha van valakinek kérdése, akkor a számvevőszék képviselője is tud válaszolni. Kezdjük tehát az eszmecserét. Először Makovej asszony az előadókért szót, és utána Ivanova asszony. Makovej asszony. Köszönöm, elnök úr. a díj után tartottunk beszédet, úgy tűnik. Mindaki, mindegyik ügynökséghez kérdést szeretnék intézni. Először a tengerbiztonsági ügynökséghez. A 2010-es pénzügyi évet több gyengeség is jellemezte. A közbeszerzési eljárások, emberi erőforrások és a veszteség elhatárolás volt a három fő terület, és ezekhez intéznék konkrét kérdéseket. Nézzük először a közbeszerzést. Hogyan biztosítja az ügynökség azt, hogy az adminisztratív tanács tárgyalásos közbeszerzési eljárásokat a lehető legkorrektebbül bonyolítja ele? Második, az adatok pontosságát hogyan biztosítják? azután a kifizetések időbenisége, a harmadik kérdés, ezt hogyan tudják garantálni. A következő az emberi erőforrások ügye. Ön említette, hogy az ügynökségnél most kineveztek egy egy az autorizálás végző tisztviselőt, és ezzel a probléma megoldódott. A kérdésem, hogy még hogyan határozzák meg a felelősségét, a feladatát, és ki értékeli az ő munkáját. Nagyon örülnék, ha ezekre válaszolna. A teljesítmény kapcsán tavaly a Gantt diagram használatát kértük az ügynökségtől az operatív működés kapcsán, itt az operatív tevékenység, az inputok és az eredmény közötti kapcsolatot vázolták fel a Gantt diagrammal az EMSZ-nál. Kérdezem, hogy a közel jövőben használni akarják -e ezt a diagramot. Szeretnék a repülésbiztonsági ügynökségnek is néhány kérdést feltenni. Örülnék, hogyha nagyon egyértelmű választ adnának a következő kérdésekre. Első megint csak a közbeszerzés témája. A két nagy közbeszerzési eljárásra mennyi összeg esik? Tehát azt a két eljárást, arra a két eljárásra gondolok, amelyet kifogásolt a e, számvevőszék, azt mondva, hogy ezek túl nagy közbeszerzési eljárások, és számos gyenge pontot, hibát találtak. Melyik ez a két eljárás, kivel zajlott, és mekkora összegekről beszélünk? Hogyan biztosítja az ügynökség a közbeszerzési eljárás átláthatóságát, és hogyan felelnek meg eh, a eh, szilárd pénzügyek, eh, szabályszerű pénzügyek elvének. Úgy tűnik, hogy most a kávé iránti érdeklődés legyőzi az irántam a felém irányuló érdeklődést. Az ügynöksége képviselői nyilván, ha figyelnek önre, hiszen nekik kell majd válaszolni az ön kérdéseire. Az utolsó kérdésem a repülésbiztonsági ügynökséghez. A 31. ellenőrzés zajlott le. Hogyan biztosítja az ügynökség az ellenőrzés terv, ellenőrzési program hatékony megvalósítását, és az ellenőrzés során tapasztalt adatok, megfigyelések rögzítése hogyan történik. Miután már leveleztem az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség igazgatójával, úgy tűnik, hogy vannak összeférhetetlenségi problémák is az ügynökségnél. az ipar volt, tehát a vállalatról érkeznek a munkatársak, hiszen ők a szakértők, de szeretném tudni, hogy ugyanazoktól a vállalatoktól érkeztek-e, mint eh, amelyeknek a tanúsítványát az ügynökség adja ki hiszen eh, hogyha itt szakértők eh, dolgoznak, akkor nem lehet ilyen összeférhetetlenség, hogy ugyanazoktól a cégektől érkeznek a szakértők, mint akiket aztán nekik kell majd eh, tanúsítványjal ellátni. Köszönöm szépen. Makovej asszony a raportérünk nagyon fontos kérdéseket tett fel. Most a többi képviselőhöz fordulok. Ivanova asszony először. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni Makovej asszonynak a kiváló munkáért. Két kérdés, vagy néhány kérdést szeretnék feltenni a tengerbiztonsági ügynökségnek. Valamennyien hallottunk nyilván a közelmúltbeli katasztrófáról, az olasz partoknál, az óceánjáró katasztrófájáról. Itt is kiderült, hogy mennyire fontos a gyors reagálás, és hogy a segítségnyújtási képesség és minél gyorsabban el kell hárítani az olajkiszivárgásból adódó katasztrófát. A költségvetésből mennyit költenek az szennyezések eh, elhárítására. Az első kérdés, hogyan eh, ítélik meg, hogy az olasz partoknál bekövetkezett balesetnél eh, elég gyorsan történt a reagálás? Mennyire hatékonyak a preventív intézkedések? És a számövőszék jelentésével kapcsolatban. Mit gondolnak, van olyan terület, ahol javítani kellene a munkát? Ugye most azt hallottuk, hogy önök szerint minden nagyszerű és csodás és jó úton haladnak. De azért kérdezem, hogy esetleg mégis van valami olyan kérdés, ahol még javíthatja az ügynökség a munkáját. Köszönöm, Ivanov asszony, Gájer kollega a következő. Köszönöm, elnök úr. Duplán is elnézést kell kérnem az árnyék előadónk, hercogasszony, sürgős magyarországi elfoglaltság, amiért nem tud itt lenni, és engem kért meg, hogy a nevében tegyék fel, néha, tegyek fel néhány kérdést a két ügynökséghez. De mivel röviden ki kellett mennem a teremből, nem tudom, hogy az ügynökségek esetleg a nyilatkozatukban, a bevezetőikben már meg is válaszolták ezeket a kérdéseket. Két észrevételt tennék a számlevőszéknek címezve, illetve a számlevőszék munkájával összefüggésben. Az első dolog, az Európai Számvevőszékkel folyamatosan konzultálunk, Kaldéra úr az elnök december 21-én azt írta, hogy az ő megfigyelése alapján az EU ügynökségeknél időközben nagyon sok kockázat, vagy itt a risk awareness szerepel, most nem is tudom, hogy fordítsam le ezt hirtelen németre, tehát hogy tudatosul a kockázat már az ügynökségeknél, jobban tisztában vannak azzal, hogy mekkorák a kockázat nálunk, a költségvetési kockázatok kapcsán. Jó, jó lenne tudni, hogy ez hogyan alakul az ügynökségeknél. Makavé asszony a benchmark tanulmányra is utalt. A számövőszéknek minden jó oka megvolt arra, hogy elég sokáig dolgozzon ezen a tanulmányon, de számunkra is rendkívül fontos mindez és szeretnénk támogatni a kollégát, kollégákat, és még egyszer megerősíteném, hogy mennyire fontos lenne, hogy minél hamarabb megkapjuk ezt a tanulmányt. Itt kihangsúlyozom, hogy ez az a tanulmány, amit a szék, amiből a szék tájékozódik. Most én nekem tulajdonképpen nem sokat segített volna rajtam mindez. Időközben két számjegyű számokról beszélünk, és miért tart mindez ilyen sokáig, kérdezi a számvevőszék. Időközben már egy tucat tervezetet kellett elkészíteni, hogy legyen valami eredmény, tehát muszáj feltennünk ezt a kérdést. A számövőszék Az eh, Európai Repülés Biztonsági Ügynökségnél problémákat talált eh, a eh, munkatársak felvételével kapcsolatban. Az EASA hogyan reagált eddig a számlevőszék ezen kifogásaira, kérdezi Hercogasszony. És az EASA-tól kérdezem a, azt is, Hát felolvasom angolul. az outsourcing eh, kapcsán, tehát hogy ön milyen eh, tevékenységeket eh, helyeznek ki, vagy adnak alvállalkozásba a közbeszerzés kapcsán. A tengerbiztonsági ügynökség felé a következő kérdést intézném milyen eredményeket hozott az új hatékonysági program, amelyel az adminisztratív eljárásokat próbálták egyszerűsíteni és hatékonyabbá tenni. Köszönöm szépen, Geyer úr! Hogy látom, hogy más nem kíván kérdést feltenni, ezért rátérhetünk a kérdések megválaszolására. Először Gudó urat kérem a válaszadásra. Merci beaucoup, monsieur le président. En ce qui concerne... Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a beszerzéseket illeti, közbeszerzéseket szeretném Vándil úrnak, a illetékes igazgatónak megadni a szót. Il marche. Il marche. Működik, úgy látom, a mikrofon. Ami a közbeszerzési folyamatot illeti az ügynökségen belül, láthatjuk a számövőszégi megjegyzéseket. Nos, ezek alapján alaposan korcső alá vettük a beszerzési, közbeszerzési eljárás, és próbáljuk a pénzügyi szabályoknak megfelelően végrehajtani ezt a folyamatot. Jelentéseket is készítünk a köz, közbeszerzési kérdésekről. Negyed évente van tehát erről egy, egy jelentés, tehát teljesen átlátható ez a folyamat. Az igazgatósági tanács tagjait, az igazgató tanács tagjait, tehát rendszeresen tájékoztatjuk erről. Két folyamatot, közbeszerzési folyamatot illeti, amelyekben hibát találtak. Az egyik a takarítószolgálattal kapcsolatos. A szerződésüket szerettük volna megújítani, négy évvel. Egy millió eurós szerződésről van szó, és körülbelül 200 ezer eurót költünk évente az ügynökség takarítására. Ezt a szerződést kellett tehát megújítani. A számbevőszék azzal kapcsolatban tett megjegyzést, hogy az árak, az ár kiszámításánál megkülönböztettük az alapszolgáltatást és a plusz szolgáltatásokat. 75%-ra tag, az alapszolgáltatásokat, hiszen ez az alapszolgáltatás, tehát a szolgáltatás legnagyobb része a, a irodák takarítása, és a többi pedig a kávé, stb. ez az a plusz szolgáltatások. A szembevőszék úgy vélte, hogy ezt részletesebben kellett volna megtenni, tehát meg kellett volna nézni, hogy mi a költség hatékonysága a különböző lehetőségeknek. Technikai jellegű tehát a kérdés. Jövőben a különböző pályázatoknál, kiírásoknál majd különböző, jobban fölbontjuk a, a pályázatot. Egyébként pedig körülbelül 30 ezer eurót spóroltunk meg az, ügynökségen, az ügynökségben az első évben a takarítással úgyhogy büszkén mondhatom, hogy itt megtakarításokat tettünk. A második közbeszerzési probléma egy technikai vagy szakmai jellegű szerződés repülési területen. Itt az volt a szemvevőszék megjegyzése, hogy egy költségelem nem volt megfelelő. Körülbelül 10 költségelemből állt ez a szerződés, de az egyik ilyen rubrikát nem töltötte ki a pályázó. Jövőben természetesen odafigyelünk majd arra, hogy a pályázó minden rubrikát kitöltsön. Ebben az esetben egyébként a pályázat eredményére ez nem volt befolyással, hiszen két pályázó volt csupán, a másik pályázó pedig egész egyszerűen nem volt alkalmas, nem volt megfelelő így aztán nem, nem még volt igazán választási lehetőségünk. Egészen nyilvánvaló volt, hogy kinek ité, ítéljük oda majd a szerződést, ennyi. Ami a személyzeti kérdéseket illeti, illetve az átláthatóság kérdését, HR területén. Nos, úgy vélem, hogy ezen a területen büszkék lehetünk, hiszen nagyon átláthatóak a folyamatok. Az összes ki, kiválasztási vagy az összes fölvételi, személyzeti fölvételi folyamatban vannak külső megfigyelők is, és az összes interjúhoz tartozik egy nagyon részletes jegyzőkönyv is. A számvevőszéknek egyetlen megjegyzése volt, hogy küszöbb értékeket nem szabtunk meg a ö, tartalék lista, listával kapcsolatban. Tehát, hogy az volt a kérdés, hogy a ö, hogy mondjuk, a teljes elérhető pontoknak, tehát egy, pályázat, egy állásra való pályázásnál az elérhető pontoknak, ha valaki megszerezte az 50 vagy 65 százalékát, akkor kell -e tartalék listára helyezni. Nos, nekünk nagyon sokszor az a gondunk, hogy egyetlen állásunk van, erre nagyon sokan jelentkeznek, és azt szeretnénk elérni, hogy, ne, hogy ezt tudjuk kezelni az ilyenfajta problémákat. Ami az ellenőrzéseket illeti, az Európai Bizottság nevében végzünk ellenőrzéseket a különböző tagállamokat. Az Európai Bizottsággal természetesen egyeztetünk az ellenőrzésekkel kapcsolatban. És aztán az ügynökség igazgató tanácsa hoz gyakorlati döntések. Ami jelentések illeti, ezeket ugye megjelentetjük, de a bizottság birtokában vannak ezek a jelentések, és az ő döntésük az, hogy mikor hozzák ezeket nyilvánosságra, nyilván akkor, amikor lezárul a folyamat. A mi feladatunk az, hogy éves statisztikai jelentést készítsünk az összes öm, ellenőrzésről egy adott évben, és így összehasonlíthatóvá válik a különböző tagállamokban, különböző témákban végzett ellenőrzések helyzete. Nos, amikor előfordult az, hogy jelentést kértek tőlünk, de nem tudtuk ezt megtenni, mert még nem zárult le az adott folyamat. Aztán az összeférhetetlenség kérdése. Nagyon érzékeny kérdésről van itt szó, természetesen odafigyelünk erre. Makovei asszony is említette, nem régében levelezésben álltunk egymásra. Egy konkrét ügyről ügyet említett, el kell mondjam azt, hogy a bizonyítványok kiadásával foglalkozó, vagy a tanúsítványok kiadásával foglalkozó szakértőnk száma nagyon kicsi, és és el kell mondjam azt, hogy nagyon sok vállalat, vagy, vagy tagállami közigazgatás tagállami felelős szervek nem rendelkeznek már megfelelő számú szakértővel, mert hozzánk kerültek át a szakértők. Egyébként a tanúsítási folyamat, tanúsítási eh, folyamat nagyon-nagyon szigorú. ICAO szabvány alapján történik ez, és a szövetségi öm, repülési igazgatóság is eh, jóvá hagyta ezt. A döntéseket eh, sosem sosem egyetlen igazgató vagy igazgató helyettes hozzá, hanem mindig kollektív döntések születnek. Így aztán azt gondolom, hogy az összeférhetetlenség kérdése ilyen formában nem ismerül fel. Kompakt. Köszönöm szépen az átfogó a kompakt választ, összefogott választ. Most pedig Tomaszini asszonyhoz fordulok, hogy röviden válaszoljon a felvetett kérdésekre. Tomaszini asszony, parancsoljon. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Megköszönöm a kérdéseket. Amikor azt mondtam, hogy jó úton járunk, nem akartam túlságosan győzedelmesnek hangzani. Nyilván még nem értük el a kívánt végeredmény, még nagyon sokat kell tanulnom. Azt szerettem volna csupán mondani, hogy megvan bennünk a hajlandóság arra, hogy folyamatosan javaljunk igazgatóságunknak rendszeres, rendszeres beszámolókat készítünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy megvan az átláthatóság. Aztán közbeszerzés. Az igazgatóságon belül a munkaprogrammal kapcsolatban ez nagyon sokszor felmerül ez a, ez a vita, tehát már a legelső fázisban tájékoztatjuk az igazgatóságot arról, hogy mi a helyzet közbeszerzés kérdésben következő évre, és immáron egy függelék is tartozik a dokumentációhoz, itt tevékenységekhez csoportosítva kifejtjük azt, hogy pontosan milyen költségvetési hatással jár egy-egy, egy-egy beszerzés, és mikor kell ezt megtenni. Aztán a kifizetések időhatárainak betartása, megvizsgáltuk a problémát, és ezzel kapcsolatban is van már egy külön függelék a, az éves jelentésben. Itt is az idő kereteket be kell tartani természetesen. Egyébként pedig belső monitoring eszközökkel figyeljük ezt havonta, odafigyelünk arra, hogy van-e késedelmes kifizetés, hogyha van ilyen, akkor fellépünk. Aztán a könyvelővel kapcsolatban, vagy az elszámolást végző tisztviselővel kapcsolatban, ezzel kapcsolatban is van egy, volt egy számövőszéki megjegyzés, jelenleg még nem végleg, vagy amik, ugyanis akkor még nem volt véglegesítve ez a, ez a személy, azóta ez megváltozott. Az igazgató tanács is hozott egy döntést, azzal kapcsolatban, hogy van-e, hogy hogyan történik ez az eljárás, tehát van-e egy, van -e egy ellenőrző, tisztségviselő, stb. stb. Mi a GAN folyamatot illeti, vagy a diagramokat illeti. Ezt a kérdést is vizsgáljuk, nem tudjuk még egyelőre, hogy ennek van-e egyáltalán hozzáadott érték, tartalma. Ivanova asszony egy nagyon konkrét kérdést tett fel hatékonyságunkkal kapcsolatban, tehát, hogy a szennyezés ellen hogyan lépünk fel. Valóban ez viszi el költségvetésünk legnagyobb részét, a bizottság félidős elemzése értelmében a megelőzés és a szennyezés kezelésére fordított költségekre igenis szükség van, hiszen EU-s szinten kell biztosítanunk a különböző szolgáltatásokat. Van egy klinszínet van egy klinszínet nevű szolgáltatásunk, ez egy műholdas rendszer, ezzel látjuk az olajfoltokat, és sikerült azt elérni EU-s tárgyalásokkal, hogy, hogy olcsóbb legyen a tagok számára ez a szolgáltatás. Nagyon kevés olyan cég van, amely műholdas képeket tud biztosítani. És miután felállt ez az EU-s, EU-s ügynökség, azt gondolom, hogy eltántorító hatása is van. Sokkal kisebb volt a, a sokkal kisebb volt a szennyeződések aránya. Nos, úgy gondolom, hogy a tagállamok plusz kapacitásokhoz jutnak hozzá, nagy balesetek, katasztrófák esetében, például a Costa Concordia esetében, olyan hajókat is tudunk ilyenkor rendelkezésre bocsátani, mert nagyobb kapacitásúak, amelyeket ha tagállami szinten történne mindez az egyeztetés, akkor nem, tud, nem lehetett volna rendelkezésre bocsátani. Aztán egyszerűsítés, illetve rendszer jellegű probléma. Mi az ABAK rendszert használjuk az ügynökségen belül. Ezen keresztül próbáljuk javítani az elemzéseinket, például azzal kapcsolatban, hogy egy pénzügyi dossziét mikor fogadnak el, mikor, fogad, mikor nem fogadnak el, és ez alapján próbálunk tanulni, ezen a rendszer alapján. A belső audit szolgáltatásunkat sikerült úgy megváltoztatni, hogy például a kiküldetések kell most már professzionális szinten tudunk foglalkozni, ezt javítjuk tehát folyamatosan a helyzetet, tanulunk a hibáinkból, ez a minden, ezzel telnek minden napjaink. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tomazini asszony, mondja az elnök. A szembeveszék is kapott egy kérdést. Galea úr, kérem nagyon röviden válaszoljon, mert időnk már nem sokan. Köszönöm, elnök úr. Először is én is szeretnék köszönetet mondani Makovei asszonynak észrevételéért, megjegyzéseiért. A számvevőszék nagyra értékeli Makovai asszony erőfeszítéseit annak érdekében, hogy az EU hogy az, e, hogy az ügynökségek költségvetését megfelelően tudjuk felügyelni. És amennyire erőnktől illeti, erőnkből telik, természetesen támogatni fogjuk a szakbizottság munkáját. Üdvözlöm a két mára meghívott ügynökség tagjait, Egyébként Ósi úr is itt van. Az Ósi e, e, úr ma nem lehet itt, ő lett, ő lett volna ennek a kérdésnek a felelőse, ő felelős az ügynökségekért. A következő ülésükre el tud már jönni, amikor is elkészül már a ügynökségekről szóló jelentés. Makovei asszony és Gájer úr kérdéssel fordultak felém. Nos, ezzel kapcsolatban el kell mondjam azt, hogy a számvevőszék minden egyes ügynökség esetében külön jelentést jelentetett meg. Ezekben olvasható az, hogy mennyire, eh, legál, mennyire jogszerűek és szabályszerűek a tranzakciók az egyes ügynökségekben, illetve mi a helyzet a számla, ezen, ezen ügynökségek pénzügyeivel. Nos, ez, ehhez képest még plusz ehhez még plusz kommentárokat is fügtük, nem minden esetben. Itt leginkább a költségvetési és pénzügyi igazgatási kérdéseket fedik le. Tehát például hogyha 2010-ről 2011-re túlságosan nagy arányú átcsoportosítások történtek. Azt hiszem, Makovai asszony erre utalt, amikor a transferekről beszélt, hogyha a 2011-re történt átcsoportosításokról volt szó, akkor a számbevőszék azt látta, hogy kilenc ügynökség esetében volt túlságosan nagy arányú ez, a, ez az átgörgetés, és ez olvasható egyébként a külön jelentésben, Ami pedig az ellenőrzést illeti, itt is voltak gondok, a, új munkatársak felvételénél, az álláshelyek betöltésénél nem volt megfelelő az átláthatóság, illetve gondok voltak a közbeszerzésekkel és ezek az általános megjegyzéseink. Nem sokára megjelenik még egy dokumentumunk, ez az úgynevezett benchmarki jelentés, amelyeket az EU ügynökségekhez függünk. Nos, itt szeretnék világosan fogalmazni, ugye volt szó arról, hogy ennek a dokumentumnak már a 17. változatát írjuk. Talán félreértés történt. Itt az 1.7-es változatról van szó. Lehet, hogy valaki ezt a 17. változatnak értelmezte, pedig ez az 1.7-es változat. Talán legalább ez ügyben sikerült tiszta vizet önteni a pohárba. Egyébként pedig egyetértek Makovai asszonynal és Gájer úrral is abban, hogy milyen jellegűnek kell, hogy legyen a szembevőszék munkájának ezen jelentéssel kapcsolatban, és megpróbálom elérni azt, hogy mi hamarabb elkészüljön ez a dokumentum, amiben benne van az összes olyan információ, ami rendelkezésünkre áll ugye az összes ügynökséget illető benchmarking feladatnak indult, jelenleg azonban arról van szó, hogy, hogy ö, adatösszehasonlítási szempontból próbáljuk meg vizsgálni az ügynökségeket, operatív tevékenységek, stb. stb. Oda még nem jutottunk el, hogy, hogy a költségek benchmarkingját meg tudjuk csinálni. Így aztán ez még időbe telik, ráadásul a jogszabályaink, vagy a szabályaink értelmében nem tudunk egy nem végleges dokumentumot az önök rendelkezésére bocsátani. Folyik tehát a vita erről. Amit elkészül, eljutatjuk azt önöknek, az elnök, a szembevőszék elnöke úgy nyilatkozott, hogy az ez év második negyedévének vége, végéig mindenképpen nyilvánosságra kell hozni ezt a dokumentumot. A szembevőszék megpróbál a lehető legtöbb, a lehető legteljesebb tájékoztatást adni a szakbizottságnak, a kompetens szakbizottságnak, de kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy külső auditorként végezzük ezt a munkát. Azt hiszem, hogy ezen anyagot, vagy az érintett kérdéseket, a kívánt tájékoztatást könnyebben elérhették az ügynökségeken keresztül közvetlenül. Gájer úr plusz tájékoztatást is kért még a számvevőszék elnöke november 18-án írt egy levelet, amiben azt hangsúlyozza, hogy a számvevőszék az ügynökségek teljesítményében általános javulást észlelt, például az Európai Orvosi Ügynökség, az Európai Rendőrkollégium, illetve a munkahelyi körülményekkel foglalkoztat, tehát a foglalkoztatási körülményekkel felelős, kér felelős ügynökségben. Nem arról van szó, hogy nem szeretnénk jelentéseket önöknek eljutatni, de azt gondolom, hogy az, egynök, az európai ügynökségekkel kapcsolatban mindig a legtudatosabban, a legóvatosabban kell eljárnunk, és azt gondolom, hogy pozitív fejleményeket láthatunk. Köszönöm szépen, Galea úr! Mivel a következő pontra már csak 20 perc marad, röviden szólnék a további eljárásmódról. A kont eh, megvitatja február 29-én ezt a dolgot, és a határidő március 5-e 12 óra, vagyis lehetőség lesz még, hogy mélyebb vitát folytassunk kerül, ezért most lezárásképpen Mekovai asszonynak adnék szót. Bocsánat, még egy hozzászólás van, Stász úr. Elnézést, elnök úr, és kollégák, az első fordulóban nem voltam itt itt három szakbizottságban van egyszerre ülés, nehéz mindenütt ott lennem. Tehát az első fordulóban gondolom, bár nem voltam itt, az ügynökségekkel foglalkoztak eh, elsősorban. A raportőrtől azt kérdezném, hogy odafigyel-e a tavalyi jelentés utóéletére. A tavalyi jelentés több ügynökséggel kapcsolatban elég erős megállapításokat tett konfliktusokról, a személyzet, a munkatársak, illetve az ügynökséggel kapcsolatban lévő intézmények között. Az EFSA, az élelmiszerügynökség kapcsán voltak olyan munkatársak, akik az EFSA-tól átmentek az élelmiszeriparba vállalatokhoz dolgozni. Közelmúltban ugyanezt tapasztaltuk a gyógyszerügynökségnél, ahol két munkatárs is átment az, éle, az gyógyszer ügynökségtől a gyógyszer iparba, vállalatokhoz, ahol most az autorizációval kapcsolatos tudásokat hasznosítják. Tehát ez nem új jelenség, de a közelmúltban egyre több ilyen eset volt. Azt hiszem, hogy a mentesítés során oda kell figyelnünk arra is, hogy milyen érdekkonfliktusok, összeegyeztethetetlenségi problémák merülhetnek fel, olyan személyek esetében, akik az ügynökségnél dolgoztak, és utána átmennek vállalatokhoz. Itt a két ügynökség kapcsán is szeretném az előadót arra kérni, hogy figyeljen erre a kérdésre oda, és majd módosításokkal próbálunk meg mi is foglalkozni ezzel. Köszönöm, ez egy fontos felvetés volt. Most pedig megvajasszony kap végül szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek, mert nincs sok időm. Világos. Az egyik fő pont, ami érdekel, az érdekütközés kérdés, az érdekkonfliktusok kérdése, hiszen pénzt költünk, és hát erre figyelni kell. És számos látogatás van az ügynökségeknél, és itt felmerülhet egy ilyen érdekütközés. Például a légi közlekedési ügynökségnél vannak problémák, hogyha valaki az ágazatból csatlakozik az ügynökséghez, akkor ilyen felmerülhet. És szeretném elmondani még, hogy nem értettem világosan a válaszból, hogy ha én az ágazatot képviselem szakértőként, és belépek az ügynökségbe, és természetesen biztosítani kell, hogy ne legyen túl nagy befolyása annak a cégnek, amelyik korábban engem alkalmazott. Az, mi pedig a két ügynökséget illeti. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a mai napon, és nagyra becsülném, hogyha a hét végére megkaphatnánk írásos formában azt, amit önök elmondtak az imént egy follow-upként, vagy mm, valamilyen levélben, vagy hasonló. Egyszerűen azért, hogy meglegyen az összes szám, az érv, amit elmondtak. Ami pedig a számvevőszéket illeti, csak azt szeretném elmondani, itt, hogy a benchmarking jelentés különböző témákkal függ össze, strukturális témákkal, ide tartozik az érdekütközés is, és októberre tervezték ezt eredetileg, aztán decemberre halasztották, aztán Caldeira úr az elnök azt mondta, hogy meg ez a 17. tervezetnél járunk, tehát megvan, ez fel van véve, de nem lehet ezt így mondani, hogy ez nem igaz. Ragaszkodom ahhoz, tehát, hogy megkapjuk ezt a jelentést. Ezt figyelembe kell venni, amikor a számvevőszég mentesítéséről beszélünk. Köszönöm szépen. Jó javaslatnak tűnik, hogy írásban a válaszokat még elküldjék, majd később. Úgy vélem, hogy ezzel a tizedik pontot le tudjuk zárni, és köszönöm szépen mindenképpen az ügynökségek jelenlévő képviselőinek, hogy eljöttek, és mindjárt a következő pont az, amiről tárgyalunk, a 11-es, a közös vállalkozások mentesítése. Megint csak Makovai asszony az, aki a jelentést készíti, de bevezetésképpen a számevőszék kap szót. Üdvözlöm a körünkben egyébként az innovatív Medicines, tehát az Innovatív Gyógyszerügynökség, illetve az ITER ügynökség és az Energiafúzió ügynökség képviselőit. Először Ladislav Balko a számbevőszék képviseletében parancsolja. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, elnök úr! Makovej előadó asszony, igen tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Örömre szolgál, hogy bemutathatom önöknek már a harmadik jelentést a két nap alatt. Ez a 2010-es audit, amit az Európai Számvevőszék készített a közös vállalkozásokról jelentéskészítő tagja vagyok ennek a tevékenységnek. Egyébként a közös vállalkozások a bizottsági főigazgatóságok hatáskörül tartoznak. Először egyébként szeretném megjegyezni, hogy Fazakas Szabolcsal működtem együtt, és vele egyeztetve készítettem ezt a beszédet és az előadást is. Világos számomra, hogy a szakbizottság kérése az, hogy az IMI-re, az Innovatív Gyógyszer ügynökségre, illetve Fusion for Energy ügynökségre koncentráljak, hiszen az ő igazgatóik vannak jelen a mai napon. A számvevőszék az Európai Unió működését szabályozó szerződés 287. cikke szerint kap mandátumot. Az első pontban arról van szó, hogy megfelelően vizsgálják a könyvelést a közös vállalkozásokban. Második, másodszorban a jog és szabályszerűségét vizsgálják, ahogyan ezek tevékenykednek. Ez vonatkozik egyébként minden ügynökségre, erről fog a mai napon beszélni a Harmadik pont pedig véleményt mond a gazdálkodásról és a pénzügyi szabályozásról a közös vállalkozásokon belül a számbevőszék. Ez természetesen amit elmondunk, az a 2008 per 4-es véleményben is tükröződik, amely a, közös, a, fu, a fúziós ügynökségre vonatkozik, illetőleg a Cezárra, amely a 2000 11 per 2-es és a Clean Sky, amely szintén ezen szabályozás alá esik. Egyébként pedig külön jelentések is születtek eddig is, illetve jövőben is megszületnek majd a közös vállalkozásokra nézve egyes jelentések. Ami pedig a konkrét jelentéseket illeti, a közös vállalkozások új generáció 2008 áprilisában indult. Operatív a F4E és a Cezár egyenlőre ezen új ügynökségek közül, és ezeknek a konkrét éves jelentését tudjuk vizsgálni. 2009-ben az IMI, a Klinska és az Artemis kezdett el működni, és 2010-ben az ENIAC és az FCH, FCH Természetesen mindig van a kockázatok, hogyha a közös vállalkozásokat vizsgáljuk meg, mindenekelőtt technológiai szempontból, hiszen nagyon specializált műveleteket végeznek, és magas értékű tranzakciókra kerül sor. Ami a 2010-es konkrét éves jelentést illeti, elmondhatjuk, hogy világosan meg tudjuk, kivilágos véleményt alakítottunk ki az IMI-vel, a Fusion for Energy-vel kapcsolatban, és a többi ügynökségre nézve is, kivételt az ennyiek képez, ahol egy minősített véleményt majd a későbbiekben tudunk bemutatni. Ami pedig a jogszerűséget és a szabályszerűséget illeti a tranzakciók kap, kapcsán, a számvevőszék világos véleményt alkothatott ezen a területen az összes közös vállalkozás tevékenységét illetően. Természetesen nagyon fontos kommentárok, megjegyzések születtek az összes közös vállalkozás vonatkozásában. Beletartozik ebbe az IMI és az F4E is és azt is láthatjuk, hogy bizonyos késedelmek előfordultak a saját belső rendszerek kialakításában, a tevékenységek végzése során, és nagyon nehéz értékelni a egyes esetekben a könyvelést. Például van alacsony költségvetés befejezése bizonyos, bevezetése bizonyos témáknak, és ezt megfigyelhetjük a 2010-es éves költségvetés kapcsán is. Nagyon nehézen alakulnak a pályáztatások is időnként megfelelő, köt, láthatjuk, hogy kötelezettségek és kifizetések is vizsgálat alá estek. Ez 6 és 35 százalék esetében mondhatjuk el, ami 98 millió eurót tesz ki. 2011-re ennyi kötelezettségvállalásra került sor és 64 milliós összegben töröltek kifizetéseket. Minden esetre azt elmondhatjuk, az IMI közös vállalkozás halad és különböző aspektusokból kiindulva. Például 2010. december 14-én a igazgató tanács elfoglalott egy utogaló stratégiát a megfelelő tranzakciók szabályszerűsége vonatkozásában a számvevőszék egyébként pedig a 2011-es tevékenység kapcsán ezt meg fogja még vizsgálni. Elmondhatjuk még azt is, hogy a fogadó államokkal kötött megállapodásokat is vizsgáljuk, az IMI és az F4 e esetében. Az IMI-nél elmondhatjuk, hogy ilyen megállapodás nem született, éppen ezért a Fusion for Energy az, amiről beszélni tudunk, de nem egyértelmű eredményekre jutottunk ebben. Az összes közös vállalkozás a bizottság belső ellenőrzése alá esik. Fazakasúrral együtt és az audit személyzettel együtt lehetőségem volt arra, hogy ezt a témát megvitassam Brian Gray úrral, aki a belső audit osztályvezetője. Itt elmondhatjuk, hogy újra és újra felmerült egy probléma, amelyről újra és újra beszéltünk, méghozzá 71. cikk második bekezdések kapcsán a költségvetési rendeletből ez a 2002-es költségvetési rendelet egyébként. Nos, ez alapján a bizottság belső audit ellenőrzése ugyanazt a módszert alkalmazza a közös vállalkozások esetében, mint a bizottsági főigazgatóság esetében, és ez tükröződik aztán az alapszabályokban és a pénzügyi szabályozásokban is. Örülök annak, hogy elmondhatom, hogy sikerült ebben haladást érni a számvevőszék tevékenységének köszönhetően, és az IAS szabályait, szerepét sem szeretném lebecsülni. Pozitív példaként említhetem, hogy a számvevőszék a Fusion for Energy közös vállalkozás kapcsán megkapta a vagy javította a saját pénzügyi szabályozását, ami pedig a további ö, ö, ö, ajánlásokat illeti, így sikerült meg konstruktív megközelítést kialakítani. Megfe- november 24-én, 25-én tárgyaltak meg egyébként az ajánlások végrehajtását hogyha a Fusion for Energy kapcsán beszélünk erről a témáról, akkor láthatjuk, hogy az ITER is megfelelően szóba került a 2010-es jelentés kapcsán, és megelégedéssel közölhetem, hogy végül is a felvetett témákat megoldották. A parlament és a tanács és a bizottság december elején egyeztetett ebben a témában. A számbevőszék folytatni fogja egyébként ezt a témát. Mint láthatják, az előadásomból a közös vállalkozások mindenképpen érdekes eh, és aktív eh, témát biztosítanak, eh, és persze vannak problémák és kihívások, de folyamatos fejlődés figyelhető meg. Szeretném felhívni a figyelmet tanács határozatára, amely létrehozta a Horizon 2020-as végrehajtásának külön programját a 2014-2020-as időszakra. A negyedik bekezdésben, az első mellékletben a bizottság felveti annak a lehetőségét, hogy az Artemis és az ennyi jogot összevonja egy kezdeményezésbe, és az 1.7-esben a költségvet pénzügyi statementben szerepel annak a lehetősége, hogy megvizsgálják a Horizon 2020-as társadalmi kihívások része alatt az eddigieket. Minden esetre szeretnék köszönetet mondani arra azért, hogy meghívtak a mai délután erre az előadásra, és figyelmet fordítanak arra, amit mondok. Köszönöm szépen, Balkó úr. Most pedig szeretném megkérni az IMI és az F4I igazgatóit, és arra kérem, hogy 5-5 percben mondják el a véleményüket. Goldman úr, vagy Goldman úr, parancsoljon. Member of the Parliament, ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy röviden beszámolhatok az innovatív medicína kezdeményezésről. Ez egy messzi jövőbe előtekintő kezdeményezés volt. Az innovatív gyógyszerek kezdeményezés sikere kritikus fontosságú az ipar és a társadalom számára, hiszen az emberi egészségről van szó. Ezt Leegyszerűsítve, arra tényre alapozzuk a munkánkat, hogy a gyógyszeripar tevékenysége nem elég ahhoz, hogy olyan innovatív gyógyszereket fejlesztenek ki, amelyekre annyi beteg vár. Az innovatív gyógyszerek kezdeményezés két kulcselvre épül. Az első a versenyképes kutatás. Ez azt jelenti, hogy minden projektünk, projektünkben nagy gyógyszeripari cégek működnek együtt, egyesítik erőiket, erőforrásaikat, kiválasztott témakörökben. Ez a verseny megelőző kutatás. A következő elv a nyitott innováció. Komplex kihívásokkal állunk szemben. Több, az, hogy több vállalat együttműködik, az nem elég az együttműködésre szükség van a gyógyszeriparon kívüli világgal is, KKV-kkal, kutatóintézetekkel. A KKV-k is nagyon aktív szereplői a projekteknek, de a beteg szervezetekkel is együtt kell működni. A betegek hangja tolt sokáig nem hallatszott a folyamatokban, és a szabályozó hatóságokkal is együtt kell működni. Ezek a konzorciumok hatékonyan, eredményesen csak akkor tudnak működni, hogyha van egy autonóm platformjuk. Ennek több oka is van. Egyrészt biztosítani kell azt, hogy megfelelően megosztják és kiaknázzák az ismereteket, a tudást, és emellett biztosítani kell azt, hogy a közpénzek ezekkel észszerűen gazdálkoznak a e, PPP-k konstrukciók keretében. Nincs időm arra, hogy részletesen elmondjam azt, hogy a konzorciumok két éves működése már nagyon lenyűgöző eredményeket e, hozott. A skizofrénia és egyéb szellemi e, vagy mentális betegségek, tüdőbetegségek esetében. Itt érdekes, hogy a projektek alapját sokszor a betegek gyógyszer felhasználásáról szóló beszámolók alkották, és a gyógyszerek biztonsága tekintetében is előrelépés történt. Összefoglalva, az első eredmények alapján az innovatív gyógyszerek kezdeményezés jelenleg nem csak Európában, hanem Európán kívül is, különösen az Egyesült Államokban modellnek tekintik, aminek a segítségével fel lehet gyorsítani az innovatív és biztonságos terápiákat, amelyeknek természetesen a betegek lesznek a legfőbb haszonélvezői. Köszönöm szépen, Goldman úr, a beszámolót. Risk úr a következő Priszkór, aki szólhat. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm Önöket, tisztelt képviselőhölgyek és urak! Röviden szeretnék beszámolni az FRI-vel kapcsolatos előrelépésről. Az FRI létrehozásának a célja tíz évvel ezelőtt az volt, hogy egy nagy nemzetközi projekt felépítse Franciaországban, Kadarasiban az ITER-t. Az ITER a következő lépés a fúziós energia fejlesztésében. Ezt hivatott demonstrálni, hogy nagy mágnesekkel, igenis a fúziós energia egy reális alternatíva, de nagyon magas a költsége természetesen, és fontos, hogy egy nemzetközi környezetben működjenek. Amerika, Oroszország, Kína, Japán, Dél-Korea is részt vesznek a projektben. Európára jut a teljes munka 45%-a. A szakbizottság tagjai érdeklődést mutattak az ITER projekt iránt. A képviselők ellátogattak tavaly májusban Kadarásban. És azt hiszem ennek eredményeképpen önök most nagyon jól tájékozottak a projektről és az előre haladásról. De néhány percben szeretném röviden felfrissíteni az ismereteiket. A munkáról magáról szólva, Tavaly május óta eh, nagy előrelépés történt eh, Kadarásban, az eh, te, lezárultak a földmunkák, az első két épület pedig a következő három-négy hónapban el fog készülni. Időközben kiírtuk a pályázatokat újabb épületekre, kötelesek vagyunk mintegy 30 épületet felépíteni, a legnagyobb épületben helyezzük el majd a gépet. Erre 12 hónapos pályázatot pályázati eljárás van folyamatban, még idén ez le fog zárulni. Az épületeken az épületekben helyezzük el majd a legtöbb gépet, berendezést, és jó előrépés történt néhány területen, más területen vannak lemaradások, de hát gyakran ilyen a helyzet ilyen típusú projekteknél. Ami a kritikus ösvényt illeti, a nagy mágnessel kapcsolatos munkák jól haladnak, a prototípus strukturális komponenseit sikeresen legyártották, és a sorozatgyártás hamarosan, a tekercsek sorozatgyártása hamarosan elkezdődhet. A helyszínen és az európai gyárakban folyó munka mellett szeretnénk az eferi nél mint szervezetnél is előrelépni. Ezt az Európai Tanács kérte, amit, és megnövelte a költségvetésünket is, hogy teljesíthessük ezt a kérést. Talán érdekli a parlamenti képviselőket a következő is azt kérték tőlünk, hogy a költségek eh, ne haladják meg a 6,6 milliárd eurót, ez a teljes eh, építkezési költsége. A becslés, az utolsó becslés két éve készült, és ez szerint eh, sikerült megfelelőt megtakarításokkal kompenzálni a költségnövekedéseket. Úgyhogy ebben nem látok a jövőbe, de a két, az elmúlt két év teljesítménye jó volt. Ami az EFERI struktúráját illeti, nagy változások történtek, amelyeknek alapvetően a célja egy projektorientáltabb struktúra létrehozása volt, új felső vezetési szint kialakítása. Ezek a változások 12 hónapja zajlanak, jövő hónapban a végére is érünk ennek a folyamatnak, amikor kinevezik a projektmenedzsereket. A most, már most is dolgozó munkatársakat is fel fogunk venni, már zajlanak az interjúk, és a következő hónapban sor kerül a munkatársak kinevezésére. Ami a folyamatokat illeti, megpróbáltuk dokumentálni nagyon pontosan a szervezetnél zajló folyamatokat. Operatív, adminisztratív kézikönyveket készítettünk, amelyek most várják, várnak jóváhagyásra. A projektmenedzsment az egyik legfontosabb kérdés, itt kicsit nehezebb a helyzet lezárult az új rendszer megtervezése, amely kompatibilis a központi Kadarasi ITER szervezettel és a többi nemzetközi partner szervezettével. Azt mondanám, hogy néhány hónapra, talán hat hónapra van még szükségünk, amíg ez is teljesen működni tud. Független értékelésről is szeretnék röviden szólni. Itt is nagy előrelépés történt. Mindig az volt a szándékunk, hogy legyen egy, képesek legyünk belső ellenőrzést is végezni. Ez most már 18 hónapja nagyon jól működik. A számövőszék is rávilágított erre, hogy közel múltban a bizottság belső könyvvizsgálói szolgálat Máltával együttműködve dolgozunk egy közös programon, a auditálás közös programján. Egy saját audit bizottságot hoztunk létre az irányító testület mellett, és a Deloitte végzi most az FRI, mint szervezet eh, átvilágítását és működésének az értékelését. Ha mindezt így összeadjuk, azt hiszem elmondhatjuk, hogy jó irányba haladunk. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a beszámolót. Most pedig megadom a szót az előadónknak, Makovej asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindegyik közös vállalkozással kapcsolatban szeretnék kérdéseket feltenni. Köszönöm, hogy eljöttek erre a mai eszmecserére. A kollégáknak mondanám, a hét közös vállalkozás 2010-ben körülbelül 1000 millió eurós költségvetéssel rendelkezett, tehát itt valóban rengeteg pénzről van szó, ezer milliós ennek a hét közös vállalkozásnak az összesített költségvetése. Most rátérnék a kérdésekre. Tudjuk, hogy nagyon nehéz néhány tagállam számára, hogy a pénzpiacokon forráshoz jusson időnként akár 6% vagy a fölötti kamatot is kell fizetniük. Ilyen körülmények között, ugye hát valamennyiünk ez sújt a jelenlegi pénzügyi gazdasági válság, és nincs mindenhol megfelelő biztonsági háló. Most a, az innovatív gyógyszer kezdeményezésről beszélek. Hogyan tudják biztosítani azt, hogy 71 millió euró az éves készpénz egyenlegük? az fúziós energia projekttel kapcsolatban 78,8 millió euróról beszélhetünk. És ebből adódik a kérdésem, hogy mekkora kamatot kapnak az ügynökségek erre a pénzre, amit ugye nem költenek el, és valahol ott parkoltatják. Az innovatív gyógyszer kezdeményezésre kérdezem, mivel magyarázzák azt, hogy csak 6%-os az eh, a eh, vállalások eh, felhasználása? Az innovatív gyógyszerek kezdeményezéshez intézek még egy kérdést. A Európai Gyógyszerügynökség 2000-es jelentéséből kiderül, hogy végül is az önök közös vállalkozásának a beszámolóját ez az ügynökség véglegesítette, vagy készítette el. Ez valóban így van? Az ügynökség véglegesíti az önök éves beszámolóját? Miért van ez így? Mi ennek a hozzáadott értéke? Következő kérdés a Fusion for, for Energy közös vállalkozáshoz intézem a következő kérdést. A nők autonóm módon kezdtek dolgozni 2008 márciusában. Az új struktúra struktúra 2011. január 1-én kezdett működni, és a belső ellenőrzési struktúrák még mindig nem álltak fel. Ezt mivel magyarázza? Ön hat hónapról beszélt, ez vonatkozik erre az ellenőrzési mechanizmusra is. Ezek voltak a kérdéseim. Hogy nyerjünk időt a két közös vállalt vonatkozás, hogyha írásban a hétvégén megküldi a válaszokat, az is jó lenne. És kérem, hogy fog, írásban küldjenek el mindent, ami elhangzott ezen a meghallgatáson. Köszönöm szépen, Makovely asszony. Az Asszony javaslatát én is megismételném, és kérem, hogy most röviden válaszoljanak, és a részletes válaszukat majd írásban utólag küldjék meg nekünk. Még két kollega szeretne kiegészítő kérdéseket feltenni. Először Rübik kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdést tennék fel az iter kapcsolatban. Egy hosszú pénzügyi tervezési folyamat zajlott le, és hat partnerünk, az EU-n kívüli hat partnerünk is részt vett ebben. A, ez a pénzügyi programozás olyankor történt, amikor még nem volt annyira meghatározó az adósságválság, mint ma. Ehhez társultak azután új követelmények, a parlament és a tanács között megszületett egy megegyezés. A kérdés az, hogy most a számövőszék hogyan ítéli meg az Európai Unió és a hat külső partner közötti költségmegosztást. Ez a megállapodás, ami megszületett, ez rendben van-e, vagy pedig a számövőszék szerint javítani kellene ezen a helyzeten? Köszönöm szépen, most pedig Stász kollega. Az itt erre szeretnék csak koncentrálni, mert a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság közös delegációjával együtt. Én is ott jártam Kadarasban, még többen az itt ülők között velem együtt szintén ott jártak. Jól jóvá hagytuk a jelentést, amelyben voltak explicit konkrét kérdések is, és ajánlások is. Most a szóbeli magyarázatban több válasz is elhangzott, amiket köszönök, de lenne még egy kérdésem. Az ajánlásaink, amiket írásban megkötünk, azokat jó lenne, hogyha még egyszer kézbe vennék, és a raportőr írásban is beszámol arról, hogy mi történt a kadarasi látogatásunk óta, és mi történt a kadarasban tett látogatásunk kapcsán tavaly májusban kidolgozott ajánlásainkkal. Köszönöm szépen, Stász kollega, Stász kollega, Geiler kollega Holmeyer képviselő is majd szót kap. Ich habe eine Nachfrage. Rá szeretnék kérdezni. Kararásból azzal az információval jöttem vissza, hogy a Fusion for Energy esetében a tartalékképzéssel komoly problémáik vannak, mert a tagállamok a megtakarításokat visszakövetelik az ITER-től. Lehet, hogy félreértettem. Tehát az információt szeretném újra alátámasztani, ellenőrizni itt, ha már tárgyalunk erről, hiszen Makovaj asszony információval ez nincs összhangban, miszerint a Fusion for Energy-nek vannak készpénztartalékai. Mi a helyzet most a megtakarításokkal az ITER projektben? ha ott megtakarítások vannak, akkor készpénzes tartalékot tudnak képezni, ami esetleg drábák, drágább dolgokat képes kiváltani máshol, vagy visszakövetelik a tagállamok ezt. Holmeyer asszony. Köszönöm. Briscoe úr nyilván örülne, ha bármilyen tartaléka lenne eredménytartaléka lenne, de attól tartok, nem tartunk még ott, hogy tartalékai lennének. Ami a kadarasi utazásunkat illeti, hát nagyon komoly problémák voltak azzal, hogy a pályáztatást professzionalizálják, hiszen nagyon bonyolult szerződéseket kell itt megkötni a vállalatokkal, illetve a formája a pályázatnak általában elég nehéz érdekes, és mi a helyzet. A másrészt pedig az ellenőrzési rendszer, amiről Monika Makova is beszélt. Hol tartunk most ezzel? Köszönöm, egy egész csokorra való kérdésről beszélünk itt. A legtöbb Briscoe úrhoz irányult. A Fusion for Energy részéről. Arra kérem, hogy röviden válaszoljon. Megint csak azt kérem, hogy talán 5 percnél ne hosszabban. Kérdé, a kérdést is szeretném elmondani, amit már mások is mondtak, hogy a szakbizottság által előterjesztett kérdésekre tud-e majd írásban még részletesebben válaszolni. Tehát Briszkó úr, kérem, hogy mondja el a véleményét. Uh, thank you, so I'm uh, happy. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen elküldöm majd írásban is a válaszaimat de azért már most is szeretnék mindenre meg, legtöbb dologra válaszolni. Valójában azonban a számvevőszék is kapott az iterrel kapcsolatban kérdéseket, nem csak én. Belső ellenőrzési rendszer és az ezzel kapcsolatos fejlemények. Ebben a témában az volt a lényeg, hogy amikor én csatlakoztam a, ehhez a projekthez, akkor egy belső audit nagyon sok hibára mutatott rá, így aztán igazgatásom alatt legelőször is ezzel foglalkoztam. Most pedig elmondhatom, hogy az új pénzügyi kontextus megvalósult, volt korábban egy nagyon komoly gondunk, ez az volt, hogy a tevékenységért, illetve a pénzügyi kérdésekért foglalkozó csapatok nem voltak, vagy munkatársak nem voltak, feladatok nem voltak megfelelően szétválasztva, ez megtörtént. Az auditért fejlő, felelős osztály is felállt tavaly nyáróta, és most már végzik a munkájukat. Még egy gondunk volt, az audit levezetésekor a költségvetési osztályon nagyon kevesen dolgoztak. Néhány nem régiben befejeződött a, a kollégák fölvétele, különböző pénzügyi ellenőrök, szakértők dolgoznak most már nálunk. Tehát ami a pénzügyi szabályokat, illetve felkészültségünket, illetve azt hiszem, hogy nagyon komoly előrelépés történt. Aztán tartalékok, tartalékképzés, megtakarítások. Teljesen igaz az, amit Holmájer asszony mondott. Amikor költségvetési emelést kértünk, akkor a 6,6 milliárd eurónál többre számítottunk. Aztán végül ez az eredmény született, ebben nincsenek benne a, a, a különböző járulékos költségek. Megpróbáljuk azonban azt elérni, hogy tartalékot képezünk, hogy így a jövőbeni problémákat meg tudjuk, át tudjuk majd hidalni. Az, de hogy ezt már korábban elmondtam, az a helyzet, hogy bizonyos témákban, területeken sikerül megtakarítanunk, máshol viszont éppen ellenkező a helyzet, hogy gyakorlatilag nullszaldós így a a vállalkozás. Eddig megoldottuk ezt a problémát, de fő feladatomnak tekintem azt, hogy megtakarításunkat tudjunk elérni. Egy ilyen típusú projektnél, ha nem így járunk el, akkor az komoly, komoly károkkal járhat. Munkánkkal kapcsolatban elég sok dolgot áldozunk fel. Az ITER egyezmény köt minket, bizonyos dolgokat bizony, egy bizonyos időre meg kell csinálnunk, de szükség esetén bizonyos dolgokat, mint említettem, föl kell áldoznunk, hogy meg tudjuk tartani a 6,6 milliárdos költségvetést. Szerződések. Valóban ezzel kapcsolatban állandóan változik a helyzet az F4E úgy állt fel, hogy már megvoltak a szerződéses szabályok, de aztán kiderült, hogy nem igazán megfelelőek ezek a projekt megvalósítását nem segítik. Ezért aztán két évvel ezelőtt alaposan megváltoztattuk a szabályokat, és ez mindenképpen pozitív volt. A szabályok értelmében sok vállalat nem tudott pályázatot benyújtani, célunk viszont az ellenkezője volt, hogy a lehető legszélesebb közönség előtt megnyíljon a pályázati lehetőség. Ez nagyon komoly változás tehát. Jelenleg további változásokon gondolkodunk, hiszen bizonyos szerződésekkel kapcsolat, szerződésekkel kapcsolatban még mindig vannak problémáink. Olyan pályázatok ezek, amelyeket már majdnem oda lehetne ítélni. Gondolkodunk tehát, hogy mit lehet tenni, hogyan lehet a piaci viszonyoknak megfelelően használni, vagy megváltoztatni szabályainkat. 2010-ben a költségvetési megvalósításunk nem volt túlságosan jó. Nos, akkoriban még nagyon fiatal vállalkozás voltunk, akkor idélt, ítéltük oda az első szerződéseket. Ilyenkor egy elég bizonytalan a helyzet, amikor a nagy szerződéseket ítéljük oda, és attól függően, hogy az éven belül mikor ítéltük oda a szerződéseket, e- ehhez, ettől függően nagyon hullámzó volt a teljesítményünk, és hát 2010 nem volt túlságosan jó a, köz, a költségvetés felhasználása. Szerződés, minden évben vannak szerződéseink, ezek általában elég hosszúak, általában 5 évesek vagy hosszabbak, és ahogy haladunk előre, egyre stabilabb a helyzet, hiszen, hiszen olyan szerződésekről van szó, amelyeket már odaidéltünk. Tehát a helyzet javulni fog. A, ami pedig a parlamenti látogatást illeti kadarasba, erre majd víz, írásban fogok válaszolni. Elnök, köszönöm szépen. Megköszönöm a választ, és előre is megköszönöm azt, hogy írásban is megkapjuk majd ezeket a válaszokat. Most pedig Goldman úr következik. Hasonlóképpen mi is át fogjuk adni a részletes írott válaszokat. Néhány pontosítás. Az Európai Gyógyszerügynökségtől függetlenek vagyunk, mi saját jelentéseket készítünk, ahogy azt tettük 2010-re, a 2011-es éves tevékenység jelentés is megjelenik majd előbb-utóbb, az Európai Gyógyszerügynökség semmilyen befolyással nincs a mi tevékenységünkre. A 2010-es év végére helyes adatokat adott meg a készpénz egyenlegünkről a, a jelentéstevő asszony. Azóta javult a helyzet, 15,4% volt a tavalyi év végén ez az egyenleg. Egyébként pedig a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban ott is helyes az elemzés, 2010 volt az első év, amikor autonóm szerv voltunk, és annak érdekében, hogy a közpénzeket felhasználjuk, először azt kellett elérnünk, hogy a privát ipari ágazat, ipari szektor is elkötelezi magát. Ezt próbáltuk tehát először biztosítani a lehető legnagyobb mértékben, és ennek fényében írtuk ki a pályázatokat és reméljük, hogy a helyzet javulni fog, már látjuk ennek a jeleit, és a költségvetés megvalósítása, kötelezettségvállalás, illetve előirányzat szempontjából is nagyon sokat javult az elmúlt évre. Köszönöm szépen, Gondban mondja az elnök. Most pedig ismét megadnám a szót a jelentéstevő asszonynak, mielőtt lezárnánk ezt a napi rendi pontot. Tessék, Makovely asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Ami az innovatív gyógyszereket, gyógyszerügynökséget illeti, említett, hogy függetlenek jelentést készítenek, hát ez remek, ezt is várjuk önöktől, de kérem, olvassák el az Európai Gyógyszerügynökség 2010-es jelentését, ott az olvasható, hogy ők véglegesítették az önök jelentését. És jó lenne azzal kapcsolatban is némi tájékoztatást kapnunk, hogy az említett készpénztartalékokra tartalékokra milyen kamatot kapnak. Azt kértem, hogy a hét végéig kapjunk írásos válaszokat, de ez nem jelenti azt, hogy most nem, nem várom a szóbeli válaszokat. Erre tudnának most válaszolni? Tehát, hogy milyen kamatok kapnak elnök? Nem nagyon van már erre időnk. Van még egy napirendi pontunk, ezt is meg kell beszélnünk. Aztán pedig 5 órakor itt lesz a parlament főtitkára. Van még egy egész, par, egész napirendi pont, nincs időnk. Kedves kollégák, meg tudjuk változtatni a napi rendet. Írásbeli válaszokat fogunk kapni. Hogyha egyetlen számról van szó, Goldman úr, tud egy ilyen számadatot mondani most? De ennél még az is jobb, hogy az e- a jelentéstevő asszony kéri, tehát írásban. Jó, akkor tehát írásban várjuk a választ. Köszönöm szépen köszönjük Goldman úr, köszönjük Briszkó úr a jelentéseket, a beszámolót, a tájékoztatást. Balkó úr! Azt hiszem egy mondatot szeretett volna még mondani. Of course I would like to add... Természetes, hogy válaszolni szeretnék, illetve szeretném kiegészíteni Rubik urának adott választ a hozzájárulás finanszírozása az ITER esetében az véleményem szerint egy olyan téma, amiről politikai ítéletet kell hozni itt a parlamentben a jogalkotási oldalon, tehát ami pedig a kiegészítő finanszírozást illeti, természetesen ez egy rendkívül fontos politikai megállapodás, amit a tanács a parlamenttel köt meg Annyit tudok mondani, nagyon örülök annak, hogy intézményként örülünk annak, hogy ezt a plusz pénzt megtaláljuk, reméljük megtaláljuk, és akkor az Európai Uniónak a nemzetközi partnerekkel szemben van egy kötelezettség a 2007-es megállapodás alapján, de természetesen az EU és a többi résztvevő Egyesült Államok, Kína, Japán, stb. közötti megosztás nemzetközi megállapodás kérdése kell, hogy legyen. Köszönöm szépen, hogy betartották az időt. Nagyon fontos ez a vita, amire február 29-én kerül sor. Ezt újra mondom, várjuk az írásos válaszokat. Köszönöm a raportőrnek, köszönöm a résztvevőket és közvetlenül rá is térünk a következő pontra, ez a 13. napirendi pont. Holmeyer asszony, az előadó, meg is adom neki a szót azonnal, és nagyra becsülnénk, hogyha a lehető legrövidebben tudna előadni. Köszönöm szépen! Örülök annak, hogy bemutathatom az eredményeinket a vizsgálataink során a mezőgazdasági és élelmiszeripi termékek földrajzi jelölése nagyon fontos része a politikánknak. Éppen ezért a, ez egy fontos téma, és éppen ezért vizsgálatot kívántunk végezni ezen a területen 1992-ben hozták létre ezt a rendszert, és termékek, olyan termékekre vonatkozik, vagy alkalmazzuk, amelyek magas minőségűek, és amely nagyon szorosan kötődik egy-egy földrajzi szár, helyhez származásként. Természetesen ez a gazdák számára és az élelmiszertermelők számára óriási lehetőséget kínál, és segít megtartani a lakosságot egy adott területen a 964 név, amit 2010 végéig bejegyeztek, ez mintegy 15 milliárd eurós értéket jelentett, és egy plusz árprémiumként az a bizottság olyan módon hozta létre ezt, amely lehetővé teszi, hogy effektív módon alkalmazzák ezeket a számokat. Bízunk, reméljük, hogy a rendszer elég teherbíró ahhoz, hogy megfelelő alkalmazás mellett komoly eredményekhez vezessen. És világ, az természetesen nagyon fontos, hogy ezt tudatosítani kell a fogyasztók körében a nyolcból hat tagállam gondoskodik a ö, nagy részéről a bejegyzett termékeknek, és ezzel gyakor- és a rendszer egyébként lefedi az összes tagállamot. A mi ellenőrzésünk arra a következtetésre jutott, hogy jogi keretek között az ajánlásokban, az előírásokban világosá kell tenni ezeket a felvetéseket, biztosítani kell, hogy milyen feltételeknek kell eleget tenni, és így kell bevezetni a piacra a termékeket. Azt állapítottuk meg, hogy túlságosan általánosok gyakran az előírások, vagy egyáltalán nincs jelentőségük a GI rendszer szempontjából gyakran nem világosak, hogy milyen előnyökkel jár egy védett név, és a tagállamok nem kellő módon ellenőrzik ezeket ami komoly kockázatot jelenthet. Azt is el kell, hogy mondjam, az Európai Bizottság nem végzett eddig ellenőrzéseket a GI rendszerrel kapcsolatban. A tagállamok, tagállami hatóságoknak az a feladatuk, hogy fellépjenek ilyen érdekeben, de gyakran nem nagyon alacsony szinten követelik meg az, e- az előírások betartását. Ami a tudatosítást illeti, azt állapíthatjuk meg, egyelőre nagyon alacsony szinten van ez, és az EU polgárok körében vonatkozik ez egyébként arra az eset, és azt látni kell, hogy már 20 éve működik a rendszer. 2008-ban került sor egy vizsgálatra, mielőtt a logó kötelezővé vált de azt kell, hogy látjuk, hogy nem igazán változott 2008 óta a helyzet. A bizottságnak nincsen egyértelmű stratégiára arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnánk jobban tudatosítani ezt a rendszert. Mit tehetünk annak érdekében, hogy foglalkozunk ezzel a témával? A jogi keretek között azt állapíthatjuk meg, hogy az ellenőrzésekre nézve minimális követelményeket kell megállapítani. Például az ellenőrzéseknél, hogy mitre vonatkozzanak ezek az ellenőrzések. Világossá kell tenni a rendszeres vizsgálatok terjedelmét, mire terjedjen ki egy ilyen, és szeretném külön hangsúlyozni, hogy ezek az ajánlások nem vezetnének plusz erőfeszítésekre, vagy plusz ellenőrzésekre, hanem ezeket kell jobban elvégezni, mint eddig végeztünk. Nem többet, hanem jobbat akarunk ellenőrizni. Az Európai Bizottságnak a tagállami ellenőrzéseket is auditálniuk kellene, hogy megfelelő módon végzik el ezeket az ellenőrzéseket tagállami szinten. Végül pedig szeretném elmondani, hogy a szükség van egy stratégiára a bizottság részéről, annak érdekében, hogy nagyobb tudatosság alakuljon ki, és jobban ki tudjuk aknázni az ebben rejlő lehetőségeket. Thank you very much, Mrs. Köszönöm szépen a beszámolót. Most pedig a kollégákon a sor, Holmeyer kolléganő, ön a raportőr ebben a témában. Köszönöm szépen. Elnök úr, az elején Budbergite asszonynak szeretnék köszönetet mondani a kiváló együttműködésért, és hogy készek voltak nekünk tényleg segíteni a kollégákkal együtt. Nem csak válaszoltak a kérdéseinkre, hanem az elemzéseiket és eh, nagyon fontosnak tartjuk, és ők hajlandók voltak ezeket megbeszélni, betekintést nyújtottak a számvevőszék munkájába, illetőleg az ebből eredő eredményekre. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak is, hogy intenzíven megvitatták velünk a problémákat, amelyeket korábban feltárt a szemvőszék, tehát tényleg intenzív tárgyalási folyamatot sikerült kialakítani. Mindenek előtt osztom a számvevőszék azon véleményét, hogy van itt egy probléma, mindenek előtt, ami az ismertséget illeti mindkét földrajzi jelölés esetében, hát ez azért könnyen nyomon követhető. Nekünk gondoskodni kellene arról, hogy a két eredet megjelölés ismertebbé váljék. Vannak tapasztalataim azzal, hogyha nem túl ismert egy ilyen jelölés, de mondjuk mégis ismeri valaki, és bejelent egy ilyen terméket. Nos, el kell, hogy mondjam, amíg valaki eljutott oda, hogy tényleg bejegyezték, végtelen hosszú utat jár. De hát vannak leveleim erről, ahol azt szerepelt, hogy igyekeznek twelve hónapra csökkenteni a feldolgozási időszakot. Hát európai szinten azért ez szokatlan volt, és ha megnézzük, hogy előtte még milyen idők jönnek hozzá országos, nemzeti szinten. Ezek is még egy-két, már egy-két évet igénybe vettek, mikor európai szinten megjelenik a jelölés. Hát láthatjuk, hogy a bejegyzésig három évig is elterje, eltelhet, és azért egy nagy, nagyon hosszú nekifutás a cégek számára, és nem is olcsó, és egy csomó komplikációval jár. Ha ezt a folyamatot le tudjuk egyszerűsíteni, hát ez egy nagyon fontos cél. Nem a belső piacot akarjuk zavarni, hanem jobb marketing lehetőséget kívánunk biztosítani. Egy-egy különleges minőségű termékre nézve ezért észszerűnek tartom azt is, hogy legalább egyszer tisztázzuk a tagállamokkal, mit is szeretnének az ellenőrzés területén, hogyan ellenőrizzünk. A mércék az egyes ellenőrzéseknél nagyon különbözőek, a gyakoriság meg még jobban eltér egymástól nemzetek között a számvevőszék kérése alapján tényleg el kéne gondolkodni azon, hogy hogyan lehet hatékonyabban, észszerűen elvégezni az ellenőrzéseket, de azért egy bizonyos sztenderdje legyen ennek. Ez mindenképpen fontos elvárás. De tudnunk kell, hogy ebből indulunk ki, ebből kiindulva ne hozzunk létre új kérdőíveket, új ö, feljárásokat, ez nagyon rossz lenne a kis és középvállalatok számára is. Ami pedig a két eredet megjelölést illeti, itt feltűnt nekünk, ezért fordultam a bizottsághoz, hogy Kínában nagyon ötletesek, és hát azt kell, hogy mondjam, Kínában is szívesen gyártanának pármai sonkát, mert párma, úgy tűnik, hogy Kínában párma Párma nevet adtak egy városnak, de mi azért jobban szeretnénk, hogyha a pármai sonka továbbra is Pármából származna Olaszországból, onnan, ahonnan tulajdonképpen a mi felfogásunk szerint jön, és kínai pármai sonkát nem szeretnénk importálni az EU-ba. Nos, az Európai Bizottságot felkérjük, hogy a tárgyalásaik során ezekkel az országokkal erre ügyeljenek mert a fogyasztók szerintem abszolút nem értenék meg, hogy mi, mit is akarunk, mit is csinálunk. Éppen ezért a kérdést feltettem a bizottságnak is, és hát mondtam, hogy foglalkoznak ezzel a témával. Egyéb iránt pedig azt gondolom, hogy észszerű dolog az eredet megjelölést a továbbra is alkalmazni, de törekedni kell arra, hogy ismertebbé váljék az egész. Mindenek előtt, ami a két megjelölés közötti különbséget illeti, ezt világosá kell tenni a fogyasztók számára. Meg fel kell gyorsítani a folyamatokat, mint mondtam. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen az előadónak, és kérdezem, hogy a szakbizottság tagjai közül kíván-e valaki hozzászólni? Úgy tűnik, hogy nem. Kérdezem, hogy a bizottság részéről kíván-e valaki véleményt nyilvánítani? Parancsoljon, kérem, hogy a nevét is mondja meg nekünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is szeretném megköszönni Holmájer képviselőasszonynak eh, az elmondottakat. Nagyon jó volt közöttünk a párbeszéd, transzparencia, nyitottság, őszintesség jellemezte a munkatársainkkal eh, való együttműködést. Nagyon hasznos és dicséretes az, hogy eh, most világosan láthatjuk, hol vannak a hiányosságok a rendszerünkben a legjobb lehetőséget szeretnénk mindig megtalálni. Azt hiszem, valóban ez egy olyan kérdéskör, ahol több minden köt össze minket, mint ami elválaszt. Az ellenőrzéseket, az ellenőrző eljárásokat valóban javítani lenne szükséges ahhoz, hogy erősödjön a bizalom az eredet megjelölés, megjelölésekkel kapcsolatban. Most rátérnék eh, konkrétan is néhány pontra. Eh, előre is értelem, hogy nagyon eh, elégedett vagyok az eredet megjelölések ellenőrzését a bizottság munkatársai végzik. Együttműködésünk, azt hiszem példamutató a belső együttműködés a biztonságosabb élelmiszer címet viselő programba bevonunk tagállami szakértőket és és megpróbáljuk minél jobban ellenőrizni az oltalom alatt álló eredet megjelöléseket és földrajzi jelzéseket is. Hogy kielégítőek-e a rendelkezésünkre álló eszközök? Hát igenis, meg nem is. Nincs, nem még több normára vagy szabványra van szükségünk, hanem a, azokat kellene jobban felhasználni, amelyekkel már rendelkezünk. Itt még van lehetőség arra, hogy javuljon a helyzet. A vonatkozó rendeleteket és az eredet megjelöléssel kapcsolatos szabályokat be kell tartani az 510 és 509-es módosító indítvány már előrelépést jelentene, javító, jobbító javaslatokat tartalmaz az eredet megjelölés ellenőrzésére vonatkozóan, felsorolva, hogy a tagállamoknak milyen kötelezettségei vannak az eszközök alkalmazásában elég sok a különbség a tagállamok között, tehát az ellenőrzés eszközeit eltérően. Eh, alkalmazzák, eh, és elég sok a különbség eh, az ellenőrzés hatékonyságában is. Persze mi igenis tudomásra vettük, hogy a parlamentnek és a számvevőszéknek mik a legfontosabb célkitűzései, és mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy javítsunk az ellenőrzések hatékonyságán. A szellemi tulajdonjog kérdés köréről szólva, itt elég hosszú a lista, a határidők módosítása nem csak a bizottság, hanem a tagállamok is gondolkoznak. De hát a bizottságnál ez másfajta egyfajta fekete legenda, ahogyan ezt emlegetjük, a lista hosszabbodik, a tagállamokkal pedig minden egyes dosszié kapcsán szeretnénk párbeszédet folytatni, és el akarjuk kerülni az elutasítást, de meg akarjuk nézni, hogy milyen határidőket követnek a tagállamok. Gyakori a határidő meghosszabbítása, ez persze a tagállamok felelőssége. Hogyha Ami minket illet, mi megpróbálunk mindenben eleget tenni a parlament által megfogalmazott követelményeknek. Hogy milyen ismeretekkel rendelkezünk a termelőkkel, illetve a termékekkel kapcsolatban. Nos, az állam szerepéről is beszélnünk kell, a regisztráció, a bejegyzés kapcsán, tehát a termelőket nyilvántartásba kell venni. Az elismerés tekintetében még lehetne javítani a helyzeten, de azért már történtek lépések, van egy, kialakítottunk már egy kötelező lógót, ez egyébként nem túl régóta létezik, és a nyilvántartás adatai azt mutatják, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a nyilvántartásba vétel iránt. Persze még mindig vannak olyan termékek, amelyek eh, nem kérik, hogy oltalom alatt álló eredet megjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel lássák el őket. Holmeier asszony még egyik felvetésére szeretnék reagálni. Ez a kínai példa, amit említett, erre hagyd mondjak valamit. Valóban megpróbálunk Kínával nagyon keményen tárgyalni, más országokkal is persze, ugyanígy járunk el. A mi érdekeinket szeretnénk megvédeni, amennyiben szeretnék elérni, hogy ne legyenek visszaélések a földrajzi jelzésekkel és hogy legyen a piacok felett ellenőrzés. Nagyon éberek vagyunk, nagyon figyelünk, figyelemmel kísérjük az ilyen eseteket, és megpróbálunk fellépni a visszaélések ellen, hiszen az ellenőrzés elengedhetetlen. Ja, vielen Dank, Frau Benite Salas. Köszönöm szépen Benite Salas asszonynak a bizottság részéről adott választ a kérdésekre, és kérdezem, hogy te asszony kíván -e ismét szólni. Csak néhány szót röviden, elnök úr. Azt hiszem, hogy nagyon alacsony költség növekedéssel sikerült jelentős javulást, előrelépést elérnünk. Az elsődleges cél, hogy óvjuk az eredet megjelöléseket, és minél alacsonyabb költség mellett kell elvégezni az ellenőrzéseket. Nem szabad, hogy nőjön a bürokrácia de garantálni kell, hogy a földrajzi jelzések egész rendszere továbbra is kiérdemelje azt a bizalmat, amelyel a fogyasztók viseltetnek iránta. És a földrajzi jelzések rendszere támogatást nyújt a vidéknek, a vidékfejlesztés kapcsán mert fontos stratégiai jelentősége van ennek a rendszernek, és mindent meg kell tenni ennek érdekében, hogy egyre ismertebbé váljanak ezek a logók. Köszönöm szépen. Végezetül még egyszer, ha Holmaier asszony kíván szólni, akkor parancsoljon. Azt hiszem, hogy minden elhangzott már, nem teszek ehhez már hozzá semmit. A jelentésben megjelölt célokhoz remélem minél inkább közelítünk. Elnök, nagyon jó dolog hallani, hogy a számvevőszéki jelentés, amit a parlament is támogat, valóban meg fognak valósítani, eleget tesznek a követelményeknek. Sikerült lefaragni a késedelmet, ez nagyon örvendetes. Pitella alelnök urat üdvözlöm, aki közben csatlakozott hozzánk. Köszöntöm, alelnök úr. Klaus Welle főtitkár úr is már úton van ide a terem felé. Emellett üdvözlöm az Európai Parlament belső ellenőrét, Robert Galvint. A 12-es napirendi pont következik, a 2010. évi mentesítés, az EU általános költségvetése, azon belül is az Európai Parlament a témánk egy nagyon átfogó kérdés katalógust juttattunk el az illetékes alelnökhöz és a főtitkárhoz, ezért kérem, hogy a most kezdődő vitában ez a kérdőív, ez a kérdéskatalógus legyen az eszmecsere alapja. Először a számvevőszék állásfoglalását hallgatjuk meg. Louis Galeát üdvözlöm ismét a számvevőszék képviseletében. Azután Pitella alelnök fog röviden szólni, és végül a főtitkár Klaus Welle úr rövid nyilatkozatát is meghallgatjuk, mielőtt az internal auditor is, a belső ellenőr is megkapná a szót, és elkezdenénk az eszmecserét a Boguslav Liberacki az előadónk, természetesen őt is meghallgatjuk, úgyhogy elég hosszú ez a napirendi pont. Kérdés az, hogy Velle úr közben megérkezik-e. So, Welle, ich habe gerade äh, den Ab. Vele úr, ismertettem az eljárást, ahogyan ez lenni szokott, először meghallgatjuk a számfevőszék képviselőjét, meg is adom a szót Galéa úrnak, parancsoljon. Elnök úr, tisztelt alelnök úr, tisztelt képviselők! A jelentésünkben beszámoltunk egy konkrét értékelés eredményéről, az intézmények adminisztratív igazgatási kiadásait vizsgáltuk. A hetedik fejezetben a számvevőszék általában is értékeli az igazgatási kiadásokat az intézmények és egyéb szervezetek tekintetében. Ennek az alapja, alapját véletlenszerűen kiválasztott minták vizsgálata alkotta. 2010-re vonatkozóan a vizsgálatok, az ellenőrzések eredménye pozitív volt, és a számövőszék leszögezte, hogy az administratív költségek tekintetében 2010-ben minden szabályszerűnek és jogszerűnek minősült Ugyanerről a ugyan ilyen következtetés vontunk le az előző évben is egyébként. Több észrevételt is tettünk, az mindegyik intézményre külön-külön is. Ezt a plusz munkát elvégezve konkrét témákat választottunk ki. Ilyenek voltak például a fizetések, jutatások, nyugdíjak, utazási kiadások kiszámítása és kifizetése, utána az állandó szerződéses munkatársakkal kapcsolatos eljárások, illetve a közbeszerzési eljárások kérdése. Az Európai Parlamenttel kapcsolatban a számvevőszék észrevételeket tett a következő területekre vonatkozóan. Hol vannak a gyenge pontok azokban a szabályokban, amelyek a látogató csoportok fogadásával kapcsolatosak? Itt gondoltunk arra, hogy nagyon elterjedtek a készpénzes kifizetések. Azután a szerződéses munkatársak felvételével kapcsolatos dokumentáció nem mindig teljes körű, hiányosságok mutatkoztak a közbeszerzési eljárásokban, azután a politikai frakció költségvetésének a végrehajtása nem mindig felelt meg a belső szabályoknak, és végül az ex ante eh, igazolások hatékonysága csak korlátozottan volt megállapítható a költségvetés végrehajtásának bizonyos aspektusaival kapcsolatban. A korábbi jelentések ajánlásait is megvizsgáltuk, ezek az üzlet follow-up eh, megjegyzések. Az Európai Parlament vonatkozásában megvizsgáltuk eh, a munkatársaknak adott eh, juttatások kérdését, és a számvevőszék leszögezte, hogy a munkatársakat meg, időnként meg kell kérni arra, hogy dokumentumokkal igazolják, hogy eh, társadalmi helyzetük még mindig ugyanolyan nem, mint amikor a bizonyos juttatásokat megállapítottak a számukra, tehát a parlamentnek ezzel foglalkozni kell. Ezeket a megállapításokat tartottam helyesnek megtenni, és köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, Galea úr, ezt a beszámolót. Most pedig kérem az Európai Parlament alelnökét, a költségvetésért felelős alelnököt, hogy mondja el a véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is hadd gratuláljak önnek, és üdvözlöm önt is, üdvözlöm az alelnök urat, illetve köszönöm, üdvözlöm a szakbizottság tagjait, akik itt megjelentek, Liberacki úrnak udat is üdvözlöm. Liberácki úr bizonyára tudják, hogy a 2010-es parlamenti mentesítés jelentéstevője, és üdvözlöm az jelentéstevőket Luis Galeo urat is üdvözlöm, ő képviseli ma itt a számvevő széket és imént hallottuk a véleményét. Korábbi meghallgatásokon már megjelentem itt az önök körében, mégpedig az első mandátumom elején, és erről nagyon jók az emlékei. A szokásnak megfelelően ma elkísért ide Velle úr, a parlament főtitkára, és Robert Galvin, a belső auditor, és természetesen az összes felmerülő kérdése nagyon szívesen válaszolok én is, és a társaim is. Az Európai Parlament alelnöke vagyok, én vagyok felelős a költségvetési kérdésekért, ezért kötelességem, hogy itt legyek. Én vagyok mindenképpen ö, célkitűzésnek tartom azt is, hogy az önök szakbizottságával, a Költségvetési Ellenőrző Bizottsággal továbbra is a lehető legjobb legyen az együttműködés. a 2010-es év előirányzataival, illetve kötelezettségvállalásaival kapcsolatban kell most mentesítést adnunk, ezek általában egyébként olyan, dönt, olyan dolgok, amelyekről a döntés korábban született, és azt kell megvizsgálni, hogy ezek milyen hatással járnak. Ha jól tudom, akkor a főtitkár úr írásos válaszait is megkapták már. Egyetlen dolgot szeretnék most kiemelni, amelyet nagyon szívemen viselek. Az átláthatóságról van szó. Az átláthatóság, az együttműködés és a párbeszéd a három legfontosabb eleme az együttműk a közös munkának. Nagyon fontos az, és ezért mindent megteszek, hogy az összes olyan szereplő, aki a költségvetés mentesítésben szerepel, a lehető legnagyobb átláthatósággal működjön. Az Európai Parlament költségvetését ismerjük a legjobban, nyilvánvaló okoknál fogva, de ez nem jelenti azt, hogy automatikusan átlátható is ez, a, ez a költségvetés. Nagyon oda kell figyelni tehát, ne legyünk túlságosan lelkesek, meg kell vizsgálni, meg kell vizsgálni tehát megfelelő részletességgel a költségvetést, de nem szabad kétségbe venni a korábban megszületett politikai döntéseket. Örülök annak, hogy a mai ülésen a lehető legmagasabb szinten képviselteti magát a parlament költségvetésért felelős személyzete, és Vidal Quadras alelnök úrral egyetemben, aki ma nincs itt, próbálunk a lehető legjobban megfelelni a feladatnak. Mindenre őszinte és helyes választ szeretnék adni. Most pedig Klaus Vellének, a főtitkár úrnak adom át a szót. Ja, vielen Dank, äh, Vizepräsident. Köszönöm szépen, alelnök úr, a barátságos szavakat, és kérem a főtitkár urat, hogy ő is mondja el a véleményét. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy én is köszönetet mondok a számvevőszéknek a jó együttműködésért. A korábbi évekhez hasonlóan most is pozitív jelentést eh, kaptunk, persze mindig vannak olyan területek, ahol még tovább javíthatjuk a munkát. És köszönöm a belső ellenőrnek, auditornak is a jó együttműködést. Néhány eh, olyan komponensről szeretnék mindenek előtt beszámolni, ahol az Európai Parlamentben strukturális előrelépés történt 2010-ben és 2011-ben, majd állásfoglalok néhány nagy kérdéssel kapcsolatban majd ha mm, lehetőleg minden egyéni kérdésre is szeretnék válaszolni. Azt hiszem, jó hír az, hogy 2011 novemberének a kritikus napján nem számolt be a belső ellenőr semmilyen nyitva maradt posztról. A fő igazgatóság és a delegációk authorizing officerjei elegettetek minden előírásnak, és így semmilyen kritikus akció nem maradt, ezeket mind le lehetett zárni. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem maradt még munka, 68 ilyen akció még nyitott marad, de az előzőben még 88 ilyen nyitott tétel volt, tehát előre léptünk az együttműködés során, és ezt tükrözi ez az áttekintés is. Megpróbáltuk a pénzügyi irányítás területén úgy javítani a munkánkat, hogy általánossá tettük az igazgatóságok munkáját. A pénzügyünk kívül most kilenc főigazgatóság van, és ezeknek az erőforrásait egyformán struktúráltuk, az általános költségek, informatikai költségek, és ahol van ilyen speciális igény az ingatlanok vagy a biztonság területén, ott ez külön tétel, ugyanúgy, mint az informatikai költségek. A főigazgatóságok ilyen módon az új struktúrában jobban tudnak együttműködni, és reméljük, hogy ezen a területen egyre magasabb színvonalú lesz a munka, és javulnak a szabványok. Néhány strukturális intézkedésről is hagy számoljak be. A pénzügyi irányítás informatikai rendszerét alapvetően átdolgozzuk, egy szoftverrel, amelyet már a tanács is használ. Ez is a jobb intézményközi együttműködés irányába tett lépés, és itt a költség elszámolás elemét alkalmazzuk. Itt ezt úgy kell érteni, hogy a vezetés, a politikai testületek rendszeresen kapnak áttekintést egyes tevékenységek költségeiről. Reméljük, hogy ez a szoftver a következő jogalkotási ciklus elején már rendelkezésre fog állni. Ez három szerintem fontos strukturális intézkedés. Talán még négy részterületet is megemlítek. Először is a Költségvetési és a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság többször felhívták a figyelmet, és felszólítottak minket arra, hogy strukturális megtakarításokra lenne szükség, tehát nem csak egy évig érvényes megtakarításokra, hanem tartós hatású megtakarításokat követel tőlünk ez a két szakbizottság. Múlt ősszel a tárgyalások során a tolmácsolási költségeket például évi 10 millióval csökkentettük, a fordítási költségeket pedig 11 millióval. Ez azért is lehet tartós, mert az elnökség ezzel egyidejleg úgy is döntött, hogy meg akarjuk változtatni a munkamódszert. Tehát, hogyha Strasbourgban például éjfél után is dolgoznak a tolmácsok, akkor munkavédelmi szempontok miatt a következő nap nem dolgozhatnak hogyha 23 óráig dolgoznak, csak 23 óra után dolgoznak, akkor a következő nap délelőtt nem dolgozhatnak. Ez a sokszor nem lehet előre megmondani, hogy meddig tart egy ülés, és ezért tartalékolni kell a tolmácsokat. Ezért döntöttünk úgy, hogy este tízig be kell fejezni az üléseket, a plenáris ülés pedig fél tizenkettőig, 23 óra 30-ig a megtakarítás érdekében azt mondtuk, hogy a, jobban meg kell osztani a szakbizottsági üléseket, tehát ne csak kedden és szerdán legyenek ülések, hanem hétfőn, szerdán, csütör, csütörtökön is, hogy jobban ki tudjuk használni a rendelkezésre álló tolmácsolási kapacitásokat, és így tudunk 10 milliót megspórolni a tolmácsoláson. A fordítás kérdése hosszú ideig politikai vitakérdés volt, de úgy döntöttünk, hogy ha nem adunk ki mindent, minden nyelven, akkor évi 8,6 milliót tudunk megtakarítani, és hogyha ezt felszorozzuk több évre vonatkozóan, akkor ez már nagyon nagy összeg lesz viszont a leggyakrabban beszélt nyelvekre lesz eh, fordítás, és hogyha egy képviselő kéri, akkor mindig megkaphatja a saját nyelvére a fordítását azoknak a szövegrészeknek, amelyek őt különösen érdeklik. De viszont olyan fordítások, amelyek eh, igazán nem eh, járulnak hozzá a munka minőségéhez, ezekre nincs szükség. A főigazgató hatóságokkal, tehát a tolmácsolása és fordítási főigazgatósággal együtt készítettünk egy referencia keret benchmarkingot. 2011-ben például a tolmácsolás fordítási területén 100 helyen dolgozókat más funkcióra tudunk átirányítani. Ez ilyen 5-6 százalék, ami szerintem elég fontos és figyelemre méltó. Itt üres álláshelyekkel tesszük ezt szociálisan is elfogadhatóvá. Azután létrehoztunk egy főigazgatóságot hatásvizsgálatokra, illetve egy egységet a gazdaság irányításra, és nem kellett ehhez új forrásokat kérnünk a Költségvetési Ellenőrző Bizottságtól és köszönöm a tolmácsolási főiga- és fordítási főigazgatóságnak a jó együttműködést. Ami a látogatócsoportokat illeti. A számövőszék és a belső ellenőr jelentése után az elnökség erről intenzív vitákat folytatott le, és azt hiszem sikerült előre lépnünk. Most már sokkal világosabban tudjuk felosztani a lakhat a szállásköltségeket, illetve az úti költségeket, figyelembe véve a távolságot is. Van egy 60 eurós általány egy éjszakai szállásra. Hát ez elég alacsony összeg. Nem hiszem, hogy Brüsszelben vagy Strasbourgban ennél olcsóbban bárhol is el lehetne tölteni az éjszakát. 40 euró a napi díj, és 19 a kilométer e, költségtérítés, utazási költségtérítés. Itt is sikerült transzferessebbé tenni a költségelszámolásokat. Talán azért is, mert e, minden évben erről eszmét cseréltünk. Utolsó alkalommal itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban e, ugye gyakran meg a parlamentáriumot pont aznap nyitották meg, időközben ugye már számaink is vannak a parlamentáriumról, még nincsenek igazán e, teljesen biztos, stabil számok, hiszen a látogatók száma télen alacsonyabb, tavasszal, nyáron magasabb. E, még ugye a utikönyvekben ez nem szerepel, de jövőre valószínűleg 250 ezeren látogatnak el a parlamentáriumban. És tekintve, hogy az első év, ez egy jó adat, a visszajelzések, a parlament belső kialakításával kapcsolatos visszajelzések is alapvetően pozitívak jövőre, a következő években, ahogy egyre ismertebbé válik a parlamentárium, és megemlítik a, az ütikönyvek is, tovább fog nőni a látogatók száma. Egy további kérdés, az Európai Történelem Háza, amiről szintén sok vita folyt. Itt is vannak jó hírek, tartalmilag is jó hír az, hogy Barózó biztonsági elnök úr kötelezettséget vállalt arra, hogy a közösségi költségvetés érdemben hozzájárul majd a folyóköltségek finanszírozásához. Ezzel elismerte eh, a bizottság azt, hogy ez egy olyan projekt, ami túlmutat az Európai parlamentem, és eh, ezért eh, érdemes arra, hogy át általánosságban is a közösségi költségvetésből kapjon finanszírozást. Ennyit néhány strukturális változásról, projektről, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen vele főtitkár úrnak az elmondottakat. Azt gondolom, hogy ezek tükrözik azt, amiről az elmúlt időszakban vita folyt, éppen napjainkban nagyon fontos, hogy jó példával járjunk elől, hogyha a gazdálkodásról van szó. Ez itt a szakbizottságban mindig is téma volt, hiszen az adófizetők, a polgárok ezt várják tőlünk. Most pedig Galvin urat kérem, mondja el véleményét, ő a belső revizor. Elnök úr, bizottsági tagok, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani, hogy az éves jelentésemet bemutathatom itt a 2010-es évről. A költségvetési rendelet megköveteli, hogy éves jelentés készüljön a belső ellenőrzésekről, a belső auditokról és megfelelő ajánlásokat kell készíteni a Lisszaboni szerződés betartatása érdekében. Ez nagyon fontos, hogy erre sor kell, ugyanis ezt megtettük 2010-ben. A 2010-es tevékenységre vonatkozóan egy fontos terület a különböző tevékenységek vizsgálata, a különböző cselekvések, fellépések ellenőrzése, és most ezekről szeretnék röviden beszélni ahogyha megnézzük a személyzeti szabályzatot, mint egy 20%-a jön ebből a területből. 2007-2008-ban két audit, mint egy 54 2010-ben ez az audit megmutatta, hogy 41 akció indult, ez 76 százalékot jelent mindenképpen, és sikerült azonosítani kockázatos területeket. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy van komoly javulási potenciál az irányításban, a folyamatokban, az ellenőrzésben és az ellenőrzési környezetben és az ellenőrzési tevékenységekben ide tartozik például a döntéshozatal megfelelő delegálása, illetőleg a megfelelő ítérrendszerek kialakítása. Nagyon fontos terület még a személyzeti kiadásoknál, az a missziós kiadásokra vonatkozik a személyzeti kiküldetésekre. 10, a 22 megállapodott akcióból 18-at hajtottak végre, és ez, egy komoly rendszerszerű súlyjal bír. Nagyon fontos változások történtek a belső szabályokban és a végrehajtási intézkedésekben is, amely segített nekünk abban, hogy mérsékeltük azokat a kockázatokat, amelyekről korábban szó volt, és így költségeket tudtunk csökkenteni. Az egyik ilyen kritikus akciót sikerült lezárni, a másikat még nem teljesen sikerült. Minden esetre azt elmondhatjuk, hogy haladtunk, mert továbbá nem kritikus a téma Mindenképpen javítani kell egy akció keretében az IT rendszereket, és alaposabban meg kell indokolni a missziókat. A 2004-es mentesi, mentesítési határozatban vagy rendeletben szerepelnek az idevágó előírások. Az eredeti audit 2008-ban hat akciót tartalmaz a javítás érdekében azt elmondhatjuk, hogy hosszú távú szerződéseket megfelelően kell kezelni, és sikeresen végrehajtottuk az idevágó akciókat. Ha megnézzük az információs technológiát, az IT-t, akkor elmondhatom, hogy 2008-ban az belső audit egy megfelelő IT irányítást várt el a szervezeti területen és a lehető legjobb ellenőrzési gyakorlatokat és biztonsági előírásokat akartuk teljesíteni. 2010-ben a következő audit hogy arra mutat, hogy a 40 akcióból 20-at sikerült végrehajtani, ezek kulcsfontosságúak voltak a megfelelő szervezeti területen. És mindenképpen egy középtávú ITC stratégiát is sikerült kialakítani, azonban akkor lesz ez teljes mértékben hatásos, hogyha a fennmaradó akciókat is végrehajtják az idevágó osztályok. Megfelelő kulcsfontosságú mutatókra van szükség, teljesítménymutatókra van szükség, amelyek alapján egyértelműen azonosítjuk a haladást, a kockázatkezelést javítani kell, és további ö, javulást kell elérni az adatrendszerek és információs rendszerek gazdáit illetően világossá kell tenni, hogy a még nyitott akciókban is további haladást érünk majd el az említett haladást 2012-ben fogjuk felülvizsgálni és ellenőrizni. 2010-ben egy további volt, hogy folytattuk az asszisztensekre vonatkozó vizsgálatot. 36 akciót állapítottunk meg a 2008-as jelentésben, ezeket sikerült végrehajtani, és megfelelő szabályozási keretet alakítottunk ki annak érdekében, hogy ezek az akciók tovább fejlődhessenek. Ami pedig a tervezetet illeti, a vizsgált, szervez, a vizsgált akciók alapján sikerült tovább lépnünk. Beszámolhatok tehát arról, hogy kevés olyan téma van, ahol további fellépésre van szükség Egyértelműen arról van szó, hogy sikerült az eredeti akciótervet nagy mértékben végrehajtani, ami pedig akkreditált rendszerek bevezetését illeti, ez a további fejlődés biztosítéka, és a jelenlegi felvetésekről pedig 2012-ben fogunk beszélni. 2010-es audit a látogatói csoportok kapcsán vizsgálta azt, hogy milyen támogatást, milyen támogatást igényel ez a tevékenység. Öt kulcselemet állapítottak meg ezen a területen az operatív környezetben. Az audit az arra az eredményre jutott, hogy a költségek meglehetősen magasak voltak időnként. Ami a belső szabályokat illeti, a látogatói csoportoknál el kell érni a hosszú távú célokat, mi szerint a csoportok maguk is viseljenek költségeket. Megfelelő akciótervet kell kialakítani a kommunikációs főigazgatósággal ennek elése érdekében. Kalkulálni kell természetesen az utazási hozzájárulásokat, hogy konzisztensen fel tudjuk tartani az eddigi rendszert a tényleges költségekkel jobban összhangba kell hozni az eddigi munkát. Úgynevezett volna ami pedig az általány alkalmazását és fenntartását illeti a támogatások során, itt ténylegesen és reális becslésekből kell kiindulni. A közlekedési költségek támogatásának tükröznie kell a tényleges költségeket is, és ennek érdekében a megfelelő elszámolási dokumentumok alapján kell a támogatást kalkulálni. Ide tartozik egyébként a készpénzfizetés is, amit még ellenőrizni kell, és javítani kell az ellenőrzést az egyéb finanszírozási területen is. Ehhez pedig szükség van egy megfelelő IT projektre, a belső te- audit technológia nagyon fontos a látogatói csoportok kapcsán, és november 30-ára elkész, el kell készülni ennek a rendszernek, és 2012-ben operatíva kell válnia, hogy meg tudjuk állapítani a kockázatokat. 2010-ben a belső audit a megfelelő végrehajtást is előírta a 2011-es tevékenység vonatkozásában a legfontosabb célok a személyzet területén jelentkeznek. Itt a bérfizetés rendszerét kell javítani, és jól kell kalkulálni. Természetesen a legfontosabb átmeneti szabályokat is meg kell határozni. Az egy tervezetet készítünk elmúlt év október 28-ára. Hogyha megnézzük a közbeszerzések területét, elmondhatjuk, hogy az összes legfontosabb területet igyekszünk lefedni a központi szolgálatok közül. 2010-ben elmondhatjuk, hogy mindeneket a 2011-es tevékenységet készítettük elő mint ahogy a korábbi auditokban ez már szerepelt eh, a közbeszerzésekkel kapcsolatban, a stratégiával kapcsolatban a fő cél az, hogy a főigazgatóság eh, legyen összhangba az általános szabályokkal, ami a ITEC főigazgatóságot illeti a legfontosabb keretszerződéseket eh, összhang, összehangoltan kell kialakítani. Ha megnézzük a 2010-es tevékenységek területét. Az Európai Ombudsman vizsgálta ezt a belső auditot. A jelentés egyébként beszél arról, hogy milyen haladást sikerült elérni az intézményi területen a ellenőrzési keret kialakításában. Természetesen egy továbbfejlesztési és minőségi programra is szükség van és megfelelően kell értékelni ezt, amit külső szakértők tudnak végezni. A 2009-2010 esetében a külső ellenőrzés erre az időszakra vonatkozóan 2011-ben lesz, a Deloitte fogja elvégezni, és ez a legmagasabb szintű összhangot biztosítja a nemzetközi sztenderdekkel a belső ellenőrzés területén. Biztosíthatom, hogy nem kaptam utasítást máshonnan és ez a függetlenségemet nem korlátozta senki a tevékenységem során. Köszönöm szépen a fő, főtitkának a megfelelő támogatást és a kiváló együttműködést, amit sikerült kialakítani 2010-es belső audit során. Köszönöm szépen, Galvin úr, megköszönöm a belső auditor szavai... Most pedig a raportőr Liberacki kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Tisztelt Péter alelnök úr, Vele úr, Galea úr, Galvin úr! Megköszönöm, hogy sor keríthetünk arra, hogy megtárgyaljuk a az Európai Parlament 2010-es költségvetési hatékonyságát. Köszönöm Velle úr, hogy nagyon alapos tájékoztatást nyújtott ennek a szakbizottságnak ezzel kapcsolatban. Az írásos kérdésekben felvetett problémák sokszor túlmutatnak a 2010-es éven. Olyan kérdések vannak itt, amelyekkel mindannyian sokat foglalkozunk, amelyek aggasztanak minket, ugyanakkor úgy gondolom, hogy hasznos ezekre a kérdésekre megkapni, megismerni a választ, és tágabb kontextusban is gondolkodni. Megköszönöm a főtitkár úrnak és kollégáinak, hogy olyan sok időt szántak rám, és olyan sok információval láttak el. A Európai Parlament számos osztályán nagyon-nagyon komoly munka folyik annak érdekében, hogy lehetőleg hatékonyabban műkös, működjön az Európai Parlament. A saját intézményünkről van tehát szó. Feladatunk ma az, hogy a 2010-es költségvetés mentesítését megtárgyaljuk. Jelentésem legfőképpen a 2010-es évvel foglalkozik. Ugyanakkor tudom, hogy kollégáim itt számos olyan kérdést terveznek föltenni, amelyek ezen esetleg túlmutatnak. Várom ezeket a kérdéseket, de azt hiszem, hogy nem ezek a 2010 túlmutató képes, kérdések képezik a mai tében gerincét. A költségvetés lé, ö, mm, teljesítési rátája volt van az egyik legfontosabb kérdésünk, a másik pedig a belső audit eredményei és ennek a következményei. Három konkrét dologról szeretnék beszélni. Először is nézzük a költségvetés megvalósítását. Azt láthatjuk, hogy összességében a 2010-ben az előírásatok 96%-át használták el olyan kozmetikázó intézkedések, amelyekre a korábbi években volt példa, nem következtek be 2010-ben. Ez persze nagyon jót tesz a mentesítési eljárásnak, és úgy gondolom, hogy hogy a transferektől mindenképpen meg kell próbálni elvonatkoztatni, és az lenne jó, hogyha az épületek esetében is a teljes átláthatóság valósulna meg. A személyzeti főtitkárság, főigazgatósággal kapcsolatban a 2010-es audit eredménye azt mondja ki, hogy még mindig nagyon sokat lehet javítani ennek a főigazgatóságnak az irányítási módszerében. A 2011-es évről ezzel kapcsolatban már volt vita. 2010-ben például a különböző kiküldetési költségekről volt, volt vita, nagyon sok minden történt ezzel kapcsolatban, de sok mindenre van még szükség ahhoz, hogy a kiküldetésekkel kapcsolatban világos viszonyok uralkodjanak. Hogy pontosan mi történt eddig, és mit kell még megtenni, ez a kérdés ma. Nos, nagyon fontos mindegyik, mindenki számára a biztonsági költségek kérdése. A 2010-es évre többféle forrásból többféle adatot kaptunk az elnökségi főigazgatástól, és ugye, számos biztonsággal kapcsolatos incidens történt az elmúlt egy-két évben. Ez alapján tehát azt mondhatjuk, hogy jó lenne, hogyha pontosabb, világosabb információt kapnánk ezzel kapcsolatban, és nagyon sokat segítene az is, hogyha ö, ö, éves összehasonlítást kaphatnánk. Ez mindenképpen segítene az új globális biztonsági koncepció megvalósításában. Nem tudom, hogy ma mit tudunk ezzel kapcsolatban elérni. Aztán közbeszerzési eljárások, illetve azon e, eljárások esetében, ahol nem kell teljes pályázati eljárás lefolytatni. Nos, ilyen e, különleges eljárásokban nagyon, e, az ilyen eljárások nagyon megszaporodtak, 2010-ben. Egyes főigazgatóságoknál nagyon-nagyon megnövekedett ezen különleges eljárások száma, mások, más főigazgatóságoknál azonban lecsökkent. Kérdésem, hogy vajon mit lehet tenni annak érdekében, hogy ilyen kivételes eljárásokat kevésbé alkalmazzanak a főigazgatások, hogyan lehet tartós, fenntartható eredményt eltérni? Aztán a parlament munkatársai között a különböző nációk képviselete aránya is kérdéses. Mint lengyel képviselő, nagyon örülök annak, hogy az új tagállamok körében nagyon szép szám, az új tagállamok állampolgárai szépen vannak képviselve, a német, osztrák, holland és brit állampolgárok azonban kisebb arányban dolgoznak itt a parlamentben. Ugye tudjuk, hogy tudjuk, hogy ugye Belgiumban vagyunk, a Belgium elég kicsi ország, mégis elég sokan dolgoznak itt, ez nem olyan meglepő. Kérdés, hogy hogyan lehet ezt megváltoztatni. Én nem azt kérem, hogy a német jólétet változtassuk meg egyik pillanatban a másikra, de a kérdés az én itt van marad. Köszönöm. Ki Köszönöm szépen Liberacki raportőrnek a kérdéseket és az állásfoglalást. Először a frakció frakciók következnek, és egy második fordulóban a további kollégák. Ami azt jelenti, hogy mindjárt meg is adom a szót Gressle asszony. Ivanova asszony, úgy látom a néppárt nevében, igen. Jó lenne, hogyha a két percet tudnánk tartani. De mindent elkövetek, mondja a képviselő asszony. Köszönöm szépen. Akkor röviden szeretnék csupán köszönetet mondani Pitella alelnök úrnak, a főtitkának, a, a belső auditoroknak, és természetesen az előadónknak a kiváló munkáért, amit elvégzett és a kiváló együttműködésért. Mindenek előtt szeretném elmondani, örülök annak, hogy átfogó válaszokat kaptunk az írásban feltett kérdéseinkre. Köszönjük szépen! Ha megnézzük a válaszokat, elmondhatjuk, hogy sikerült haladást elérni. A legfontosabb eredményekről beszámolt már a főtitkár. Természetesen haladást értünk el az IT rendszerben, illetve a tolmácsolásban, a fordításban sikerül majd megtakarításokat elérni, legalábbis erre vonatkozó javaslatok vannak és a kiadásokban tehát megfelelő fejlődés figyelhető meg, javulás figyelhető meg, de azért vannak kritikus, fontos pontjaink is, mindenek előtt az első az a biztonság volt egy megállapítás, hogy elmúlt évben lopás történt a postahivatalban, számos intézkedés hoztak erre, hogy egy általánosabb biztonsági koncepciót alakítanak ki, de valójában a mai napig nem látjuk azt a különbséget, amire számítanánk a biztonság területén azt gondoljuk, hogy egy magasabb szintű biztonságra van szükség az Európai Parlament épületeiben. Világosá kéne tenni, hogy milyen eredményeket tudtak elérni, és milyen érezhető eredmények, milyen érezhető javulás az, amit el, amit figyelnünk kell. A másik, ezt is említette már a raportőr, a tervezé, a folyamatok tervezésében is bizonyítékokból kéne kiindulni, ezt a témát fel kell vetni, és természetesen különböző egységek dolgoznak különböző beszerzésekkel. Hogyan tudjuk ezt egységesíteni, hogyan tudunk egy globális keretet kialakítani annak érdekében, hogy javuljon az átláthatóság, és garantálni tudjuk a egységességet. Úgy tűnik itt van egy probléma. Természetesen a látogatói csoportok problémája is fennáll. A belső auditor és a számvevőszék is ezt említette már. Megkérdezem a számvevőszéket, úgy gondolják, hogy azok az intézkedéseket, amiket itt az elnökség bevezetett elmúlt év novemberében, kielégítőek lesznek-e ezek az intézkedések, hogy nagyobb transzparencia alakuljon ki, és csökkentsük a túlfizetés kockázatát. Köszönöm szépen, főleg azt, hogy betartotta az időt. A következő Jan Mulder. Alde. Köszönöm, elnök úr. Ezúttal anyanyelvemen fogok beszélni mégpedig azért, mert a parlament árnyék jelentéstevője, eh, Brandi úr, nem tud itt lenni, és eh, engem kért arra, hogy tegyem fel az ő kérdését, ő pedig hollandul fogalmazta meg ezt a kérdést. Fel fogom olvasni. Az első kérdés. Az Európai Parlament az ALDE kezdeményezésére különböző állásfoglalásokban, az utolsó az EP 2012-es költségvetésére vonatkozó állásfoglalás kérte, hogy strukturális megtakarításokat foganatosítsanak és erről készüljön egy tanulmány. Ez a tanulmány nem készült el eddig se, mikor fog elkészülni? Második kérdés. Miért az a helyzet, hogy a büró nem mindig hagyja végre a parlament plenáris ülés munkarendjére vonatkozó kéréseit, és miért szüntetik meg a sajtónak adott tájékoztatást. A büró mai napig sem hajtott végre ezzel kapcsolatban már meghozott döntés. Miért nem? És ezt hozzáteszem a harmadik kérdésemet, ami az én kérdésem ahogy körbenézek, azt hiszem, hogy nincs közöttünk olyan, aki nem kínlódna a különböző elektronikus kütyükkel. Értve nincs olyan, aki nem fér hozzá elektronikus formájú kommunikációhoz. Miért nem kapjuk meg elektronikusan azt a rengeteg anyagot, ami papíron érkezik? Ezzel rengeteg papírt meg tudnánk spórolni. Köszönöm szépen, Mulder kollega és Stász úr a következő. Köszönöm, elnök úr. Én is uh, flamandul fogok beszélni, mindig is uh, flamandul beszélek, és uh, az a három uh, tolmácsunk, aki a uh, holland uh, kabinban ül, hat pihenjen néha, mert egyébként mindig dolgozniuk kell. Uh, Müller úr utolsó hajbli kérdéséhez kapcsolódnék, hogy megkönnyítsem a válaszát, uh, főtitkár úr. A, van egy E szakbizottságokra vonatkozó kísérleti projekt, a fejlesztési együttműködés és a költségvetési szakbizottság már minden anyagot elektronikusan kap meg, ezt le lehet hívni, fel lehet tölteni, meg lehet írni a módosítókat, és rögtön tovább lehet küldeni, ez egész fantasztikusan működik. De én más szeretnék megkérdezni. vele úr, beszélt a parlamentáriumról, valóban ez egy fantasztikus kezdeményezés, és nagyon sikeres is, ahogy hallom. Elég sok dokumentációt, anyagot kaptunk az Európai Történelem házának a költségeiről. Miért nem kombinálták ezt a két kezdeményezést? Ez egy elszalasztott esély. Sokba került a parlamentárium, most sokba fog kerülni megint csak az Európai Történelem Házának a megépítése, az Izmaház. Itt egy elszalasztott esélyt látok. Második kérdésem már elég régóta itt ülök a parlamentben képviselőként, azt megelőzően a politikai frakcióknál dolgoztam. És még emlékszem, amikor Dankert úr aki az első ülésszakban, 82-ben, 83-84-ben, tehát ő volt a parlament elnöke, és öt tagú kabinetje dolgozott. Ebben már a küldönc is benne volt. Az Európai Parlament, vagy a főtitkár, az Európai Parlament főtitkára Persze én tudom, hogy azóta nagyon sok új feladatot kapott, és a parlament feladatai is nőttek, de exponenciálisan nőtt a létszám, a munkatársak létszáma. De valóban szükség van erre. A következő kérdésem is ezzel függ össze. Olyan emberek, akik nem dolgoztak egy európai parlamenti elnök vagy főtitkár kabinetjében, most ők egy idő után megint csak valami mást kell, hogy csináljanak, és az Európai Parlament organigramjában egy más helyen tűnnek fel. Nem az a helyzet, kérdezem én, hogy ez egy természetes stimuláns, hogy az embereket előre lehessen léptetni, hogy nem ez a magyarázat arra, miért a közelmúltban exponenciálisan megnőtt az új igazgatóságok száma korábbi eh, főigazgatóságokat felbontottak új és újabb igazgatóságban, minden igazgatóságnak persze kellenek igazgatók. Nem egy kicsit tendenciaszerű ez, hogy korábban akik eh, kabinetekben dolgoztak, nagyon kompetens emberek, nem ezt kérdőjelezem meg, kiváló emberekről van szó, de ők most az új eh, igazgatóságokon kaptak munkát, ezzel és szerintem foglalkoznunk kellene. Köszönöm szépen, Stász kollega. Most pedig Andreasen asszony következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Megköszönöm a, a buró, a főtitkár úr, a belső auditor és mások beszámolait. Ugye írásbeli kérdőívet adtunk közzé, és néhány válasz nem volt megfelelő. 182 állást meg kellett változtatni, illetve ezen dolgozókat máshová irányítani, ezzel kapcsolatban nem kapunk választ arra, hogy mennyibe került a GDI szoftvert nem sokára meg fogják választani, változtatni, az adminisztratív dokumentumok kezelésre használják ezt, ennek a költségéről sem kapunk semmilyen információt. Aztán kérdés volt az is, hogy vajon megfogadták-e a belső auditor észrevételeit, erre sem kaptunk választ. Az inter- a belső auditor az imént azt mondta, hogy a 40 e, tennivalóból vagy feladatból csak 20-at teljesítettek. Négyes kérdés. Nem kaptunk arra választ, hogy milyen hogy pontosan milyen technikai ellátottságra vagy szolgáltatásokra van szükség Strasbourgban, akkor, amikor nem ülésezik ott a parlament. Aztán a nem kapunk arra sem, hogy az administratív munkatársaknak, munkatársak kiküldetésének milyen költség, kiküldetési milyen költségé voltak. Aztán van itt egy nagyon érzékeny kérdés, az Európai Történelem Háza. Velle úr jó hírekkel jött ma, ez pedig az, hogy a bizottság részt vállal a költségekbe. Sajn, sajnálatosnak tartom azonban ez, ez egyáltalán nem jó hír, hiszen ugyanaz az európai adófizető fizeti ki ezt majd, tehát függetlenül attól, hogy mi fizetünk, vagy a bizottság, ugyanaz az európai adófizető állja végül is a költségét, szerintem ez nem jó hír. Szerintem egyéb, szeretném, szeretném egyébként az, hogyha világos meghatározást kapnánk arra, hogy mit jelent az, hogy költség ebben az esetben van egy eredeti üzleti terv, és van egy ezt követő második üzleti terv, az úgynevezett fix költségekről, illetve változó költségekről beszélt. Szeretném, hogyha ezt tételesíteni. Aztán említette a, tudományos munkatársakat, az egyéb munkatársakat, pontosan mire, mit jelent ez, mit jelent ez a kettős megosztottság, a, miért mondja azt, hogy vannak állandó költségek, illetve változó költségek, és mi ez a második felosztás? Én nem értek egyet azzal az előbb halott megjegyzéssel, hogy a parlamentáriumot és az Európai Házát kombinálni kellett volna. Köszönöm. De Jung képviselő. Köszönöm, elnök úr. A főtitkár úrnak szeretném megköszönni a válaszokat. Gazdasági válság nyomait érezzük mindenütt. Minden nap kapok e-maileket aggódó emberektől, akik az Európai Parlament költségeit kérdőjelezik meg. Három kérdésem, közül, az első három kérdésem a parlamenti képviselők javadalmazására vonatkozik. A költségtérítés mellett van még egy ilyen nevezett távolságtérítés. Nem tudom, hogy miért nem lehet ezt beépíteni a napi díjba, miért kell egy ilyen külön költségtérítés. Hogyha az Európai Parlament kasszájában visszafizet és azt hiszem, hogy nem nincs áttekintésünk arra, hogy ezt hányan teszik meg, és évente kellene pontosan elszámoltatni mindenkit. Máskülönben nem tudom, hogy, hogy hogyan tudnánk magunkról pozitívabb képet adni. Az úti költség, költségvetés csökkentése jó ötlet szerintem. Nem tudom, hogy a főtitkár lát-e lehetőséget arra, hogy ezt a gyakorlatot megismételjük. Azután itt van az Európai Történelem háza. Jan Mulder is elmondta, nem, bocsánat, itt egy másról akarok beszélni. Ez a tanulmány, amit a jogi szolgálattal akarunk elvégeztetni, Nos, hogyha az Európai Parlament akarja, hogy legyen egy jogalap, akkor erre mindenképpen szükség van. De itt mind a két intézménynél a bizottságnál is meg lehetne vizsgálni azt, hogy ők mennyire hatékonyan működnek. Ez igazán feladat a parlament számára. Hogyan lehetne megakadályozni azt, hogy a parlamentáriumot a képviselők is használhassák. A televízióban, illetve a honlapunkra naponta több ezeren látogatnak el, nem lehetne ezt úgy megszervezni, hogy a, nem a webben keresztül, hanem a meglévő tévékamerákkal adunk ilyen képeket magunkról. Már elmondta más kollégám is, hogy a bíró miért nem hagyja végre sokszor az ajánlásainkat. És még egy dolog, tárgyalásokat tartok fontosnak a költségtérítéssel kapcsolatos kérdések rendezésére. De Jong, damit haben wir die Runde der Fraktion. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a frakciók körét ezzel lezártuk. Kérem a válaszokat, mielőtt a második forduló következne. Vele úr fog először válaszolni. Vagy megyünk hozzá még kettőt, jó? Jó, akkor két hozzászólása két kolléga, aki jelentkezett, Itele úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Vele úrnak és Itala úrnak, hogy eljöttek ide. Nagyon fontos, hogy ez a vita sorra kerül ma. Mindenek előtt el kell, hogy mondjam, sikerült haladást elérni itt a parlamentben. Ez egy nagyon fontos dolog. De azért vannak kérdések, amelyeket fel kell tennem az első úgy döntöttünk, hogy feljavítjuk az egész folyamatot átcsoportosítások keretében, de a pénz, a pénzt már felhasználták, amit átcsoportosításra kerülünk. Tehát most transferről beszélünk, vagy átcsoportosításról? A mobbingább, vagy transfer lesz az, amit itt elvégzünk. Itt a költségvetési fegyelem fontos, az ilyen jellegű transfer végül is hasonló, mint a Mobbing Cup. Abban bízom, nem lesz több Mobbing Cup, de a transferekkel folytatjuk a munkánkat. Nem ezt akartok tudni illik. A, folytatnám még a biztonság kérdését, mert nem láttam nagy változást itt a parlamentben. Persze a biztonság nem mindig látható. Meghívhatunk-e valakit, aki ebben részt vett ebben az átalakításban? Itt a hideg van itt egyébként, nem lehetne valamivel több pénzt adni a fűtésre? Köszönöm, én is észrevettem, hogy vannak tagok, akik megfagynak, és azt gondolom, a főtitkár a körünkben van, és ő is észleli, egy kicsit hűvösebb van, talán jobb is ez így. Szeretnék tájékoztatni arról, hogy új elnökként előkészítettem egy narancsdzsúzt, az Európai Unió egészséges táplálkozását elősegíteni, de aki inkább pesgőbor szeretne, azt is kaphat valóban hideg van itt, ebben igaza van, de talán felmelegítjük, megoldjuk a problémát a jövőre nézve. Inge le a következő. Őszintén szólva, a pálinkát jobban szeretném, mert az jobban melegít. Visszatérve arra, amit Galvin úr mondott a látogatói csoportok auditjával kapcsolatban, ez egy nagyon érdekes történet. Szeretném felvetni, hogy ezt az ellenőrzést, ezt az auditot a, a, helyezzék el a megfelelő biztonságos teremben, mert ez minket nagyon érdekel, hogy meg tudjuk nézni a készpénzes kifizetésekkel gyakorlatilag az EU pénzmosás elleni irányelvét megsértik a készpénzes kifizetésekkel. Jó, további hozzászólást nem látok, akkor kérem a válaszokat egy további körben. Köszönöm szépen. Nagyon igyekszem külön-külön kitérni a kérdésekre, de hát az a helyzet, hogy ugyanazon témához többen is feltettek kérdést. Kérem, hogy adott esetben fogadják el, hogy együtt válaszolok egy-egy kérdésre. Vegyük először a raportőr kérdését ami a költségvetési tervezést illeti. Az elmúlt években újra és újra sikerült nekünk nagyon komoly végrehajtási rátákat elérni, magasabbakat, mint más intézmények 96%, akár 97-98%-at is megközelítettük. Itt persze mindig fontos tudni, hogy a 101%-ra nem juthatunk, mert hitellel nem dolgozhatunk. Vagyis a dolog logikájában immanens, hogy mindig a száz százalék alatt maradunk valamivel, a teljes terv alatt maradunk, hiszen hitelt nem tudunk felvenni. Éppen ezért azt mondhatom, a 96, 97, 98 százalék egy egész jó szám. Amin pedig a konkrét kérdését illeti az épületpolitikával kapcsolatban, úgy vélem, igenis láthatjuk, hogy sikerült haladást elérni ebben is a középtávú épületstratégia segítségével ez egy olyan pont, amelyre már sok éve felhívták a figyelmet a költségvetési bizottságban, gondolom a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban is ez volt, és itt arról van szó, hogy az épületpolitika területén szándékainkat lefektessük, világosat tegyük, mit akarunk, és világos helyzetet teremtsünk. Most a parlamenti ciklus fele mögöttünk van, mérleget vonhatunk ilyen értelemben, elmondhatom, hogy számos pont, amit említettek a középtávú épületstratégiában, tényleg mm, be, meg is valósult. Például meglévő épületek átvétele a parlament állományába, tehát a Montoyét például megvásároltuk, vagy erre már épületet, a plusz 30 ezer négyzetméter, amire szükségünk van Brüsszelben a Batimon, a Batimon B Strasbourgban is ide tartozik, tehát átveszük ezt az épületet, itt az elnökség. Egyébként úgy döntött a legutóbbi ülésén, hogy Václav Havel nevét fogja viselni, mert az Európa Tanács is használta ezt az épületet, mi is használtak ezt az épületet. Ez egy fontos, szimbolikus, jelképes döntés volt, amit ott sikerült meghozni. Vagyis el kell, hogy mondjam, az épület stratégia, az ingatlan stratégia absztrakt volt valamikor, amikor létrejött, de láthatjuk, hogy lépésről lépésre fokozatosan, szisztematikusan átkerül a valóságba. Tehát már nem egy absztrakt terv, hanem egy megbízható cselekvési keret is nem csak az elnökség számára, hanem a költségvetés és a költségvetési ellenőrzés szakbírság számára is. Ide tartozik az is, hogy a számbevőszék éveken keresztül felhívta a figyelmet arra, hogy a hosszú távú használat esetén a bérlés gazdaságtalan, vagyis forráspazarlásról beszélünk, és a számbőszék azt mondta, hogy meg lehet venni épületeket a bérlet helyett, a bérlés helyett, és olyan értelemben eleget tettünk a számvőszéknek, hogyha úgy tudom, már csak 8%-ban béreljük a négyzetmétereinket, 92%-ban már mi vagyunk a tulajdonosok ami azt jelenti, hogy 163 millió bérleti költséget spórolunk meg évente azzal, hogy megvettünk épületeket, és ezek olyan ügyek, amik nehezen tervezhetők időként másfél évre előre. Vannak alkalmi vételek, amiket meg kell ragadni de azt gondolom az az eljárás, hogy egyedi transfereket alkalmazunk, ami lehetővé teszi a Költségvetési Bizottság számára, hogy igen vagy nem, javaslatot adjanak, ez egy átláthatóbb eljárás, mint hogyha egy nagy gyűjtő átutalás esetében történik. A főigazgatóságban az irányítási struktúra, a személyzeti főigazgatóságról beszélek itt. 2010-ben nagy strukturális reformot vezettünk be, olyan értelemben, hogy három igazgatóságot hoztunk létre a főigazgatóságon belül, és a lényegi pénzügyi transfereket egy igazgatóság, a B igazgatóság végzi, ez jobb lehetőséget kínál nekünk arra, hogy professzionális munkát végezzünk, és a hiányosságokat ezeken a területeken elkerüljük. Ami pedig ezen túlmenően a belső auditor vizsgálatának tárgya volt, az az a kérdés, hogy milyen szinten, milyen döntéseket hoznak meg az Európai Parlament igazgatásában. A kérdés itt az, hogy van-e elég súly és ellensúly a szükséges, vagy az érintett főigazgatóságon. Világos, ha egy döntés megszületik, amit ezerszer megismételnek majd, akkor azt mondhatjuk, hogy apró összegek is az ismétlés révén nagy hatást fejthetnek ki. Ezért nagyon fontos, hogy itt kiegészítő négy szem elve működjön, és megfelelő szinten szülessenek meg a döntések az igazgatásban, ha szükséges, akár még az Európai Parlament elnökségének szintjén is. Ami azt is jelenti, hogy nincs értelme annak más részről, hogy a magasabb szintet rutin döntésekkel terheljük túl rendszeresen, mert ez nem vezet jobb pénzügyi gazdálkodáshoz, és hát itt a megfelelő egyensúlyt, a választ meg kell találnia arra, amit a belső auditor javasolt. Ami pedig a missziókat illeti, a személyzet misszióját illeti, a tisztviselőkre vonatkozóan persze láthatjuk, hogy a három munkahely közötti misszió csökkent az elmúlt két évben ha jól emlékszem, 14.100, most volt valamikor, most 11.400, azért ez egy érezhető csökkenés a szolgálati utak területén, és a szolgálati utakban a csökkenés nem véletlenül következett be, hanem szándékosan alakult. Ez így jobban megnézzük, hogy kire van tényleg szükség. Egyébként ez tényleg egy következménye az irodai helyzetnek Strasbourgban és ott egyáltalán nem is tanácsos túl nagy számú munkatársat odavinni. Vagyis nagyon pozitívan alakult a helyzet ott, ami pedig az elszámolások kitöltését illeti, most már következetesen közölni kell azt is, hogy volt-e utas ugyanabban az autóban. Vagyis a másik személynél ezt figyelembe lehet venni majd, vagy adott esetben egy hotelszámlát valaki egyedül vett igénybe, vagy egy hotel szobát valaki egyedül vett igénybe. Nem akarunk indiszkrétek lenni, nem ez érdekel bennünket, hanem a, az fontos része a dolognak. És meg kell vizsgálni adott esetben, hogy a videokonferencián nem tudunk-e, videokonferenciával nem tudunk-e szintén egy konferencián részt venni. Aztán két különböző szám fordul elő a látogatóknál. Az egyik ok az, hogy az a mm, költségvetési tervben szereplő szám, a másik szám pedig a tényleges kötelezettségvállalás. A kötelezettségvállalás sokkal alacsonyabb, mint a költségvetési terv. 74,5 millió volt a tervben, de csak 43,9 millió vagyis sikerült átcsoportosítani összegeket, egy, a két szám között van egy különbség. Az egyik a terv volt a költségvetési terv, a másik pedig a kötelezettségvállalás, amely ténylegesen bekövetkezett. Az ötödik pont, ez egy pozitív volt, hogy a különleges beszerzések száma csökkent, lényegesen csökkent 49-re. Ez egy felére csökkent a szám, vagyis régebben attól tartottunk, hogy kialakul egy trend, amely egyre magasabb számokat mutat. 2010-ben ez csökkent, az önkérdése, hogy miért csökkent ez, arról van szó, lényegében, hogy 2009 során az ilyen eljárásokra szükség volt, például, hogy gyorsan tudjunk reagálni azon munkákra, amelyekre szükség volt a Strasburgi plafon lezuhanása miatt például. Nem minden évben van ilyen szerencsére, 2010-ben ilyet nem kellett csinálni, és ami a különleges eljárásokat illeti, az európai választások is indokolnak ilyet. Akkoriban ez volt, tehát azóta csökkent az adat. De persze vannak tisztességes okai az ilyen eljárásnak, főleg, hogyha monopól helyzettel szembesülünk a piacon, hogyha csak egyetlen szolgáltató van, vagy eladó van, akkor adott esetben egy ilyenfajta eljárást kell alkalmazni. A hatodik kérdése pedig az volt, hogy van -e elegendő munkatársunk az összes tagállamban, Hollandiát, Németországot, Nagy-Britanniát, Ausztriát említette, és természetesen vannak nehézségek. Nincsen kvótarendszer a parlamentben, ezt tudni kell, de azt gondolom arra fel kell hívni a figyelmet, hogy időközben egy sor strukturális nehézségünk van. Az első az az, hogy az új alapszabály révén, amely 2004-ben lépett hatályba, a bemeneti fizetés csökkent vagyis három-négy szintünk van, fizetési szintünk van az addigi bemeneti szint alatt, tehát hogyha megpályáztatok egy állást, akkor az a belépési szint lesz. Számos tagállamban nincs ezzel gondunk, még hogyha csökkentett bérről is beszélünk, találunk embert, de vannak tagállamok, ahol ez a bérszínvonal nem kielégítő. Egészen biztosan ez a helyzet Nagy-Britanniában ahol gyakorlatilag nincsen lehetőség arra, hogy új embereket vegyünk fel. Egyrészt a brit kormány néhány éven keresztül úgy gondolta, nincs szükség arra, hogy idegen nyelvet tanuljanak az emberek az iskolában, de európai tisztviselőként két idegen nyelvet kell tudni. Nagyon kevés brit állampolgár van, aki még tud két idegen nyelvet, és ha tudnak is, azok diplomata családból származnak, vagy külföldön nőttek fel, de az igazság a megfelelő számú felvételt ebből nem tudjuk generálni. Akinek megfelelő végzettsége van, idegen nyelvek, magas szintű tudás, jó diploma és versenyképes, hát az Nagy-Britanniából nem Brüsszelbe igyekszik, hanem a londoni Cityben akar dolgozni, és egyértelműen sokkal többet keres. Vagyis nem vagyunk versenyképesek. Vannak olyan tagállamok is egyébként, ahol nagyon jó jogot alkalmaznak, például a női foglalkoztatott szakra nézve, például az anyaságvédelem esetében Svédországban is ez a helyzet többször előfordult, hogy voltak svéd pályázók, nők, és visszavonták a pályázatukat, vagy nem fogadtak el egy ajánlatot, amikor látták, hogy milyen feltételek vannak ténylegesen. Tehát nem csak a bért nézik meg, hanem mondjuk, amiről beszéltem, az anya védelem, anyaság, a szülői, szülési szabadság, stb. Hát, és ott jobb szolgáltatások vannak, juttatások vannak. Vannak tagállamok, ahol a bemeneti bérek nem versenyképesek, amikről az imént beszéltem. Más országokban pedig versenyképesek vagyunk. Ami pedig a további kérdéseket illeti, Ivanova képviselő asszony azt kérdezte, hogy milyen intézkedések vannak a biztonsági területen. Itt azt tudom elmondani először, hogy parlamentként is fel kell, hogy tegyük a kérdést, és válaszolni kell rá, és számos képviselő nagyon különböző módon válaszol. Milyen jellegű biztonsági kultúrát akarunk valójában az Európai Parlamentben? Nagyon különbözőképpen lehet válaszolni erre a kérdésre vannak, akik azt mondják, hogy hát tulajdonképpen minden legyen nyitott, szabad mozgás, nem akarunk nagy ellenőrzést. Mások meg azt mondják, hogy sokkal szigorúbban kéne fellépni. Konszenzust kell kialakítani arra nézve, hogy milyen kultúrát akarunk a biztonsági területen az Európai Parlamentben, és egy olyan helyzet volt valamikor a kiindulási pont, ahol a biztonság itt a parlamentben hát mit mondjak, nem volt egy túl fontos pont valamikor, és most az elnökségben egy intézkedés csomagban állapodtunk meg, először is a gyenge pontokat egyértelművé akarjuk tenni, a elmúlt időszakról szabad beszélni. Persze az aktuális gyenge pontokról nem beszélhetek, de régebben mondjuk a garázsban volt egy gyenge pont, az elnökségi garázsban volt egy gyenge pont illetőleg a biztonsági szabályok, sztenderek egységes betartatása is probléma, például a sajtó bejáratnál, de sokkal lazábban kezelték a biztonsági előírásokat, mint a főbejáratnál, éppen ezért éltek is azzal a lehetőséggel, ezt megszüntettük. Az összes kamera pozíció felülvizsgálat, az összes kamerát megvizsgáltuk, az összes kameraállást újra alakítottuk, reméljük, hogy jobb képeket tudunk kapni majd a jövőben, és úgy döntöttünk, hogy az internalizálást visszafogjuk, pontosabban elnézést, az externalizálást visszavesszük, vagyis a felügyeleti, a kontroll és utasítási funkció a biztonsági területen nem mehet külsősökhez, nem externalizálható, hogy úgy mondja. Vagyis nem bízhatjuk ugyanarra a cégre a biztonsági emberek felügyeletét, mint akik biztosítják ezeket az embereket. Ezt a témát internalizálni kell, parlamenti személyzetnek kell végeznie, és az akkreditáció területén is internalizálunk. Ismerni kell az embereknek, a képviselőket, a parlament épületét, vagyis a kiszervezésből vissza fogunk ki mert ha nem jó a minősége a kiszervezésnek, akkor az sem olcsóbb, hanem drágább. Az elnökség egyébként elvi szintű döntést hozott, hogy különböző biztonsági zónákat akarunk kialakítani a parlamentben, vagyis nem kell mindennek egyformán biztonságosnak lennie, de vannak területek, mint a hemicycle, az elnökség, a képviselői irodák, ott úgy gondoljuk, hogy magasabb szintű biztonságra van szükség, mint mondjuk egy csarnokban, ahol az üzletek vannak, vagy a menza, vagy hasonló. Ez olyan döntési sort jelent, amit majd szépen egymás után átültetünk a gyakorlatba sőt részben már meg is valósult ez. Ami pedig a közbeszerzést illeti, a legutóbbi reformmal a költségvetési rendeletben úgy döntöttünk, hogy nem akarunk központi hatáskört kialakítani, hanem az egyes főigazgatóságok rendelkeznek utasítási joggal a saját területükön, de ez végül azt is jelenti, hogy náluk van a felelősség, és náluk van a hatáskör, és akkor rájuk kell bízni, hogy mit csináljuk. Amit mi adni tudunk, az a tanácsadás. Az, van egy procurement fórumunk, amelyik nagyon intenzíven működik. Ez azt tartalmazza, hogy tanácsokat tudunk adni, de az utasításra jogosult felelőssége fennmarad Éppen ezért azokon a területeken, ahol nagyon költségintenzív folyamatok vannak, ott saját egységeket hoztunk létre a közbeszerzéshez, és ez lehetővé teszi, hogy kompetens módon éljen a lehetőségeivel valaki az adott területen. Felmerült a látogatói csoportok kérdése, intenzív vita folyt az elnökségben, egy sor intézkedés sikerült hozni, Mindenek előtt a különböző általányok szétválasztása. Azt gondolom, hogy az általányok most olyanok, hogy vagy térítések olyanok, hogy most reálisak. Hát 60 euró egy éjszaka Strasbourgban vagy Brüsszelben nem túl sok, 40 euró se túl sok, és a 19 cent kilométerenként, az se sok. A készpénzes kifizetésnél másképp döntött az elnökség, mint ahogy javasoltuk, vagy javasolták. Megint csak a gyakorlati alkalmazhatóság játszott szerepet. Élénk vita folyt erről. Mulder úr azt kérdezte, tanulmány, értékelés, költségmegtakarítás. Ha egy kicsit röviden válaszolhatok, akkor azt tudom mondani, időnként készül egy tanulmány, de véleményem szerint időnként jobb, hogyha mindjárt ott kezdünk költségeket megtakarítani, vagyis úgy döntöttünk, hogy nem készítünk olyan tanulmányt, amit egy évvel később prezentálunk, hanem mindjárt megtakarítunk 21 millióval a indultunk a nyelveknél, és ez egy fontos dolog. Ezt kell először meglépni szerintem. Például vagy a köztisztviselők átcsoportosítása 2011-ben száz emberről van szó. Itt is bizonyítottuk, hogy igenis látjuk, hol van megtakarítási lehetőség, és ilyen megtakarítást gyorsan, következetesen tudunk végrehajtani. És ehhez nem kellett tanulmány. Az elnökség és a plenáris ülés közötti kapcsolat, nos természetesen mindig a plenáris a hatáskör az értékelésre vonatkozóan. A kommunikációs munkacsoport intenzíven foglalkozik az árak kérdésével, még intenzív vitákra számítunk, és az, hogy még nem született döntés, nem jelenti hogy nem is fog születni. A döntéshozatai folyamat még nem zárult le elektronikus anyagok, Bart Stas itt mentesített engem, és jogos volt, amit elmondott, van az e-parlament program valóban, ez kísérleti programként néhány szakbizottságban van tesztelés alatt, a cél az, hogy a ciklus végéig minden szakbizottságban legalábbis a technikai előfeltétele meglegyen annak, hogy papír nélkül is lehessen dolgozni. Hogy aztán minden képviselő szeretne teljesen papír nélkül dolgozni, ez egy másik kérdés. De nekünk az igazgatásnak az a felelőssége, hogy biztosítsuk a lehetőséget arra, hogy aki akar, az papír nélkül is dolgozhasson. Bart Stas említette az Európai Történelem Házának a kérdését is, hogy ezt kellene vagy lehetne a látogatóközponttal kombinálni. A másik kollégának ellentétes véleménye volt. Nos, mi 2014-re elviekben szeretnénk, hogyha a látogatóközpont amely az Európai Parlamentre koncentrál, illetve az Európai Történelem Háza, ami nem csak az Európai Parlamenttel foglalkozik, hanem az európai integráció kérdésével közös élményt nyújtson, legyen egy látogató átjáró, a kettő között, és innen bele sem menni a plenáris ülésbe is, hiszen ezek egymás mellett helyezkednek el, össze lehet kapcsolni ezeket a helyszíneket, ezen dolgozunk. És így a látogatók olyan élményben részesülnek, hogy ez a három dolog egymással is kombinálható egy látogatás keretében. A parlament jogi szolgálata azt mondta nekünk, hogy megvan a jogalap, tehát ha az Európai Történelem házát integráljuk egyértelműen a látogatói koncepciónkba. Az elnökség döntött is erről, a tanácsadó testületeket így is definiáltuk egyértelműen, és az Európai Parlament e, té a döntéshozatali hatáskör ezzel kapcsolatban. A kabinetek kabinetekben dolgozókra is rákérdezett. Nos, a kabineteknek bizonyos létszáma van. Az Európai Parlament is időközben bővült, nőtt a létszám, kb. 6000 tisztviselő dolgozik itt, ha mindenkit beszámítunk, akkor kb. 11 ezre. költségvetésünk 1,7-1,8 milliárd euró, és központi irányító kapacitásokat is kiépítettünk. Tehát a Kokobú-nak, Kokobú szakbizottságnak nem kell magyaráznom, hogy ilyen központi irányító kapacitásokra szükség van. Hogy aztán mennyi igazgatói posztot hozunk létre, hát nem mondhatom, elmondhatom, hogy amikor egy új igazgatói eh, posztot hoztunk eh, létre, akkor eh, abból indultunk ki, hogy korábban A3-as kategóriában dolgoztak, azután nem akarunk semmiképpen pluszköltséget okozni az adófizetőknek. Az igazgatók A14-es kategóriában vannak. Azt hiszem, hogy itt plusz költségek okozása nélkül sikerült ezt megoldani. Von Fragen äh, asszony äh, a költségekre kérdezett rá a 182 munkatársnak a költsége, hát ez nem is igazán költség, hiszen ők már szerepelnek a létszámtervben. Mi azt nézzük szisztematikusan, hogy hol nincs szükség munkahelyekre, és akkor ezeket töltjük fel, ahelyett, hogy új helyeket kérnénk a kokobutól. 2011-ben még jóval nagyobb mértékben találtunk olyan eh, munkahelyeket, amelyekre már nincs szükségünk ott, de ahol az ott dolgozót eh, fel tudnánk használni más eh, területen, mint például a képviselők politikai tanácsadójaként, hiszen ez egy alapfeladat, és ezzel sem okoztunk plusz költséget. Az archívrendszerünk, illetve az a kérdés, amit ennek kapcsán felvetettek, hogy optimális-e az adminisztráció, illetve ennek a feldolgozása. Elmondtam, hogy ez nem optimális, de egy jobb szoftverre lesz szükségünk, aminek az alapján rögtön meg lehet mondani, hogy egy adott folyamat hol található, mik a határidők, az a hiányosság, amiről ön beszélt, az jogos, tehát ezt elismerem, és jövőben, jövőre foglalkoznunk kell majd ezzel a problémával. Andriasszony asszony a belső auditorral kapcsolatban is feltett egy kérdést, mert a bevezetőmben elmondtam, hogy nem volt egy nyitott kritikus akció sem a fordulónapon. Ez egy jó hír, ez nem lesz minden évben így, de idén ilyen jó hírrel szolgálhattam önnel. És az egyéb nyitott akciók száma is visszacsökkent, jelentős mértékben 88 68-ra, ez egy jó tendencia. Hát a főigazgatóságokkal folytatott együttműködés idén nagyon jó volt szolgálati utak, erről már mondtam valamit. Az Európai Történelem háza ismét, nagyon egyértelmű a költségek eh, kimutatása, itt három területen keresztül költségek, az első az építési költségek, ez körülbelül 31 millió euró, a második költségtétel a, ugye hát maga az épület felszerelése, ugye egy nyers épületről lesz csak szó. Ezek a költségek kb. 21 millió lesz, de megvannak a pontos számok is az anyagokban. És azután ott vannak a működő, működési költségek, folyóköltségek, itt a Költségvetési Bizottság javaslat alapján az elnökség úgy döntött, hogy csökkentjük még egyszer a folyóköltségeket nem hét, hanem hat napig lesz nyitva, kevesebb dolgoznak, majd itt alacsonyabb fizetési kategóriáma veszünk föl embereket, és nem 8, hanem 10 évente lesz felújítás. Ezekkel az intézkedésekkel tudtuk csökkenteni a folyóköltségeket. A Barozó úr kötelezettséget vállalt, hogy a bizottság is szeretne pénzügyi támogatást adni. Persze ennek igaza van, ez eh, nem tehermentesíti az európai adófizetőket, de ezzel elismeri a bizottság azt, hogy az Európai Történelemháza nem csak az Európai Parlament számára fontos, hanem az EU összes intézménye számára, legalábbis az Európai Bizottság számára mindenképpen. De Jung úr feltett egy kérdést az utazási távolságon alapuló költségtérítésre vonatkozóan, és ezt az alapszabály maga szabályozza, azaz jogalkotót érintő illető kérdés, ez nem a végrehajtás irányelvhez kapcsolódik, amiről az elnökség dönt, mert hát a tanács és az Európai Parlament közösen határozott erről, és csak a jogalkotók vitathatják meg, vagy módosíthatják ezt. Az elnökség, a parlament elnöksége semmiképpen, és a parlamenti adminisztráció sem az Európai Történelem Háza kapcsán a tanulmányra is rákérdezett. A tanulmányból kiderült, hogy van, igenis van jogalap, de csak annyiban, amennyiben az Európai Történelem házát egyértelműen integráljuk a látogató politikánkba. Szá, évente több százezren látogatnak el az Európai Parlamentbe. Az elnökség ennek megfelelően döntött, és kimondta azt is, hogy a tanácsadó testületek egyértelműen tanácsadó testületek, és a jogi szolgálat tanulmánya ennek megfelelő megállapításokat tett. Családtagok foglalkoztatása kapcsán 5 éves átmeneti időszakról döntöttünk. A 2014-ben a ciklus végén ez ki is fog futni, és ezután már nem lesz jogalapja családtagok foglalkoztatásának a web tévéről is kérdeztek. Azt hiszem, ennek kapcsán látni kell, hogy a képek és az itt készült programokat még nagy televíziós csatornák is átveszik például a State of the Union vita kapcsán több mint 200 eh, nemzetközi tévécsatorna vette át eh, a WebTV készült eh, felvételeket, tehát nem a honlapon van csak tudósítás, hanem így a web TV nagyon hasznos a költségét pedig 9-8 millió euróra csökkentettük. Mire itt el képviselő a gyűjtő átcsoportosításokra kérdezett rá, csoportos átcsoportosításokra. Itt az egyes projekteknél külön-külön kell megítélni azt, hogy engedélyezni akarják-e vagy sem az ilyen gyűjtő átutalások vagy átcsoportosításokat. Azután, hogy hideg van a parlamentben, hát csak azt mondhatom, hogy itt is eltérően eltérőek az igények, és a túl meleg az semmiképpen nem lenne ökológiai szempontból sem jó. Stász úr például nem szereti a túl meleget, mert belga. Azután végezetül azt mondanám, hogy sajnálom, hogy nem tették fel a várva várt kérdést, mi a zöldség aprítóról. Itt látszik, hogy ez nem konyhagép, hanem egy olyan eszköz, amely 3800 Eh, adag ételt tud elkészíteni friss, nem fagyasztott zöldségből, ami a környezetről származik, tehát széndiokszid barát, alacsony széndiokszid kibocsátással állít elő ételeket. Köszönöm szépen, Velle úr, nagyon részletes válaszokat. Itt talán a parlamenti szolgálat is azt gondolja, hogy nagyon józan, hűvös szakbizottság, ez a koko akik szeretik a hűvös környezetet is. Még Liberackiónak, az előadónak szeretném végül megadni a szót. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek, mert már 10 perccel ezelőtt vége lett volna az ülésnek, nem tudom, hogy az in- a tolmácsokatnak kellett a bért adni. Köszönöm szépen Péter Laur, Velle úr, Galvin úr, megköszönöm a plusz tájékoztatást, amit ma itt kaptunk. Köszönöm a szakbizottsági kollégáimnak is a részvételét, illetve a feltett kérdéseket. Világosan szeretnék fogalmazni. Mindenképpen köszönet illeti az árnyékjelentéstevőket. Az önökkel való együttműködés, hogy és uraim, nagyon nagy öröm volt számomra próbálok udvarias lenni, de azt hiszem egy dologban nem tudok egyetérteni a főtitkár úrral. Ön említette azt, hogy a költségvetési végrehajtás nem lett százszerzelékos. De Jong úr az imént említette, hogy 30 ezer eurót fizetett vissza az Európai Parlamentnek. Hogyha mindenki 2012-ben 30 ezer eurót fizetné vissza a parlamentnek, akkor igenis lehetőség a száz, százalékos végrehajtás. Ez lenne talán a megoldás. Köszönöm szépen. Thank you very much, Elnök, köszönöm. Köszönöm, Liberácki úr. Köszönöm, Pitel alelnök úr, illetve főtitkár úr, fele úr. Köszönöm Galvin úrnak is az itt létét, Galvin úrnak, illetve Galeo úr egész csapatának megköszönöm a részvételt. Az ülés végére érünk még egy bejelenteni valóban. Január 26-án 9 órakor lesz a következő ülésünk, koordinátori ülésre lesz szükség. Talán reggel mást mondtam, de ez a helyes információ. A következő ülésünk pedig február 9-én lesz. Köszönöm szépen, ezennel berekeztem az ülést.